Good morning. Jó reggelt kívánok. Az első napi rendi pont a vita az új ez Afganisztának kapcsolatos új stratégiáról szól. Azt kell mondanom, hogy lesz majd egy második ülés 28-án. 20-án? Nem, elnézést. 28-án itt 28-án a Kaszolides úr, aki a fő jelentés, árnyék jelentéstevő, a néppárt részéről szerette volna ma lefolytatni ezt a vitát, de a többiek azt hiszem, hogy legközelebb folytathatják. 400 módosító készült, Állaki úrnak nehéz dolga lesz. Állaki úr igyekszik majd kompromisszumba beépíteni, kompromisszumba beépíteni őket, és ezekről a módosítókról 28-án nevitázunk. Árláki úrnak adom meg a szót, indítsa el a mai vitát. Árláki úr, a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden kollégának köszönöm, aki itt van. Köszönöm szépen minden kollégának, aki módosítót nyújtott be. Eredetileg egy kicsit aggódtam, egyáltalán a puszta szám, a módosítók száma riasztó volt, de miután elolvastam ezeket a módosítókat, azt kell mondjam, hogy a legtöbb Tehát a jelentés struktúrája ugyanaz, mint a tervezeté, és ő jól tükrözi a jelenlegi viták állását. Tehát egy, a korábbi vitáinkat megfelelően folytatja a jelentés struktúrája, értékelést ö, hajthatnék végre. Azt mondhatnám, hogy 70%-a a módosítóknak teljes mértékben elfogadhatóak, és ö, pozitív véleményt fogok róluk adni. Néhány módosítóval nem értek egyet, 30%-ról van szó, amiben nem értek egyet, de elmondom, hogy miért ennyire korlátozott az egyet nem értésem. 15 van a 389-ből 3,8%-a az összmódosítónak olyan, amit egyáltalán nem tudom elfogadni oly módon, ahogy megfogalmazásra kerültek. De ugye majd a vita során ezt a 4 százalékot beépíthetjük talán a jelentés fő iránycsapásába. Örömmel mondhatom, hogy egy éves munka megérte a befektetett energiákat. Én azt szeretném elmondani, hogy elfogadom a DEVE véleményét, a Fejlesztés Bizottság mm, véleményét, követte a jelentés álláspontjait. A 9-es ponttal nem értek egyet, de csak azért, mert amikor a vélemény elkészült, akkor voltak az elnök választások Afganisztánban, tehát azt hiszem, hogy korszerűsíteni kellene. Ugye a, jelent, a vélemény az előző választás után keletkezett, és most ugye új választások voltak, úgyhogy korszerűsíteni kellene. A fő ambíciónk az volt, hogy egy stratégiát hozzunk létre, nem csak egy cselekvési tervet. Nem egy egyszerű megközelítésről van szó. Kaptam bírálatot a bizottság részéről, méghozzá az a kapcsolatban, hogy nincsen szükségünk stratégiára Afganisztában, hiszen van cselekvési tervünk, akciótervünk. De a mi frakciónk ebben a parlamentben rájött arra, hogy valóban igazi stratégiára van szükségünk. És ezt a mandátumot kaptam, és a tőlem telhető mindent megtettem annak érdekében, hogy ezt kidolgozzam. Ez egy valódi stratégia, ez nem egy karácsonyfa, amely gyakran látunk, a cselekvési programokban és stratégiákban, amik nem stratégiák, hanem van, amikor egy stratégia 11-12 prioritást tartalmaz. Ez nem igazi stratégia. Egy igazi stratégiának világos számú prioritást kell megfogalmaznia, kevés prioritásra van szükség, és ezeket kell ö, alkalmazni. Ezért koncentráltam négy kiemelt területre. Ismerem Afganisztánt, rengeteg a probléma ott. Attól függ, hogy mely szemszögből vizsgáljuk az országot, beazonosíthatóak a nagy problémák. A mi szemszögünkből Afganisztán nagyon fontos, mert először is a nemzetközi terrorizmus ténye miatt, a tény az, hogy oda mentünk, fegyveres erőkkel ott képviseltetjük magunkat, tehát az Al-Qaida ellen lépünk fel fegyveres erőinkkel a helyszínen. hogy ezt ne felejtjük el, Afganisztán az ópium ellátás forrása, a világ ópium, a heroin ellátás 90%-a Afganisztánból érkezik. Az EU-n kívül Oroszország a, más, a másik áldozata a heroin szállításnak. Nagyon fontos tehát az ópium kapcsán a mák ültetvények kérdésének felülvizsgálata. A legnagyobb prioritás azonban nem a terrorizmus, nem az ópium termelés, hanem a szegénység. Afganisztán a világ két-három legszegényebb országának egyike Sierra Leone, Sierra Leone mellett. A szegénység több embert öl meg, mint a háború, de nyilván a szemszög, a vizsgálódás tárgya a szemszögtől függ. Nekünk nagy felelősségünk van az EU-n belül parlamentként is. Ki kell emelni a mi prioritásainkat. Én minden tőlem telhetőt megtettem annak érdekében, hogy figyelembe vegyem, hogy mik az afgán prioritások. Először is a szegénység problémája. A legnagyobb probléma most és hosszú távon és a szegénység csökkentése nagyon fontos szerepet játszik a megoldás kapcsán. Ez a hosszú távú megoldás kulcsa a szegénység elleni küzdelem. De ennek ellenére a jelentés arra fókuszált, hogy mik Európa számára a prioritások, és négy pontot emelnék ki ezzel kapcsolatban. Először is a nemzetközi segély hatása amelyet külföldi szponzorok adtak, az EU, Japán és az USA. Vannak más kisebb donorok is, de a nemzetközi segély nagy része ebből a három forrásból táplálkozik. Aztán a béke folyamat. A béke folyamat nem tud stratégiát kidolgozni, ha az Európai Unió nem foglal állást a béke folyamattal kapcsolatban még mindig nagyon is embrionikus állapotban van. A kabuli konferencia kapcsán elmondhatjuk, hogy a kabuli konferencia nagyon erős elemeket emelt ki. Tehát azt mondták ki, hogy nem a katonai megoldást kell választani, hanem a tálibokkal tárgyalásokat kell folytatni. Ez lenne a béke folyamat lényeges eleme. A két kabuli konferenciát követően nagyon fontos dolog alakult ki, fontos fordulópont, amelyből ki kell indulni az EU szemszögéből. Az afgán rendőrség képzése, ez kulcsfontosságú elem. Így lehet létrehozni azt a mozzanatot, hogy ez vezethet oda, hogy visszavonulhatnak csapataink. Én úgy gondolom, hogy nem lenne jó, és nem lenne nagyon felelősségteljes dolog, ha azonnal kivonulnának a csapataink Afganisztánból, hiszen országunktól eltérően van, amelyik ország már tíz éve ott van a helyszínen. Hozzájárultunk az ottani helyzet megoldásához, és nem lehet egyik napra másikra kivonulni, és azt mondani, hogy nem érdekel már minket. Nagyon fontos dolog, hogy egy olyan országot kell majd otthagynunk, amely képes fenntartható módon képezni a nemzeti rendőri erőit, hogy valóban a biztonság minimális követelményének meg tudjanak felelni. Ez a jelentés egyik kulcsfontosnak eleme. Örülök annak, hogy a kollégák is támogatták ezt. Aztán, ami az termesztés eltörlését illeti, vagy kiirtását, nos, ezzel kapcsolatban részletesen kifejtettem, hogy hogyan kellene folytatni ezt a tevékenységet, és én is kritikus vagyok az összes erőfeszítése kapcsolatban, amelyet Afganisztánban megtettek az ópium problémával. Alapvetően sajnálom azt a tényt, hogy nem történt kísérlet arra, hogy koherens stratégiát dolgozzanak ki, amely segítségével meg lehet szüntetni az ópium ültetvényeket, méghozzá elfogadható időn belül. Éveken keresztül foglalkoztam ezzel a kérdéssel, igyekeztem az ott szerzett tapasztalataimat a jelentés javára fordítani. Én egy konkrét kiutat fogalmaztam meg, kell stratégia, amely segítségével el lehet törölni az ópium termelést. Ez az egyik fő pont, amit Remélem a kollégám is elfogadnak a jelentés kapcsán. Tehát úgy láttam, hogy a legtöbb módosító elfogadta azt az alapkeretet, amelyet én dolgoztam ki, tehát ennek örülök, hogy a így támogatnak. Néhány megjegyzés még a jelentéshez fűződő módosítók a kapcsolatban. Ez egy kritikus jelentés. Szokásos stílusban íródott, direkt, lényegre törő, közelebb áll az átlag állampolgár nyelvezetéhez, és a nemzeti parlamentek dokumentumaihoz is megszövegezésében. Nagyra csodálom az amerikai kongresszust, csodálom azt, hogy hogy írnak dokumentumokat. Nagyon is érthető, direkt módon fogalmaznak az amerikaiak, az egyszerű ember nyelvezetét használva. Valaki, aki nem ismeri ezt a nyelvezetet, Kicsit megütközött az én stílusomon azon, az a, olaszok azt mondják, al panel, panel, vino, vino, kenyeret a kenyéknek, bort a bornak. Néhány módosító tükrözi ezt a megütközést. Ők kicsit megpróbálták enyhíteni, finomítani a nyelvezetet. Én úgy döntöttem, hogy ezt a jelentést ebben a direkt kívánom megírni. De a jelentés kritikus, mert egy új stratégiával foglalkozik, azt jelenti, egyfajta exit stratégiát jelent, a nemzetközi közösségben a viták az exit stratégiáról szólnak, hogy lehet kivonulni Afganisztánból, hogyan lehet a katonai erőinket kivonni ebből az országból, és hogy lehet egy polgáribb intervenciós megközelítéssel felváltani a katonait és remélem, hogy a kollégáim is értékelni fogják ezt a megközelítést. Most pedig rátérek a módosítókra. Nagyon sok módosító javította a jelentés tartalmát. Egy példát adnék, ami az afgán igazságszolgáltatást életi. Nem elég rendőröket képezni, nagyon fontos, hogy képezzünk igazságszolgáltatásban dolgozókat, párhuzamosan a rendőri képzéssel. Mert akkor, ha nem így járunk el, a jogállamiságot nem tudjuk garantálni, mert kiképezzük a rendőröket, de hát ki tudja, hogy mi történik az igazságszolgáltatásban. Én támogatom ezeket a módosítókat. Ez a módosító nagyon jó, üdvözlöm ennek a módosítónak a gondolatait. Hasonló témában nem tudom elfogadni az egyik módosítást, Van néhány túlzó módosító, amit eltúlozza ezt a pontot. Nem támogatom. Azt, hogy úgy járjunk el, mint Boszniában és Koszovóban, és eh, ahol eh, nemzetközi bírákat és ügyészeket eh, vonultatnánk fel. A BTK más Afganisztánban, sokat távolibb, mint Koszovó BTK-ja, amit újraírtak. A bosnyák BTK nagyon hasonlít az Európai Uniós BTK-khoz. Az afgán BTK egy nagyon is összetett probléma, a saria törvény elemei találhatók benne, és nem igazán látom, hogy a nemzetközi bíró és ügyész hogy tudnák a saria törvényt alkalmazni. Szerintem abszolút oda nem illő lenne az ő jelenlétük, Mm, a saját bírái képzésére kellene hagyatkoznunk, nekik kell támogatniuk a rendőröket, igazságot kell szolgáltatni, minden teret meg kell adni, autonómiát kell biztosítani nekik, amire szükségük van. Miután, mint említettem, nagyon is ö, eltérő az ő jogrendszerük a miénktől. Néhány módosítóra nemet mondtam, nem azért, mert ellenzem őket, mert kvázi átfedést jelentenek. Vagy lefedi már a szövegem, kompromisszumos indítványokat fogok majd benyújtani Strasbourgban jövő héten, amikor az összes árnyék előadóval találkozom, és a módosítók benyújtóival. És minden tőlem telhetőt megteszek, hogy minden témában kompromisszumos indítványt nyújtsak be. Nagyon is együttműködő szellemiségről lehet beszélni. Szerintem nagyon könnyen tudunk kompromisszumra jutni. Néhány más módosítóra is nemet mondtam, mert e, túlságosan ennyi hítették, felhigidották a szöveget. De Kérem szépen, hogy értékeljék azon erőfeszítéseimet, hogy egyértelműen fogalmazok. Ezek a dokumentumok, miután nagyon fontos a téma, egyszerű emberekhez és a sajtóhoz jutnak el, és általában az egyszerű ember, vagy az egyszerű olvasó, újságíró nem szereti a túl sok árnyalatot. A 15 módosító van, mint említettem az én, amit egyáltalán nem tudok elfogadni. Mert egy kicsit ellene hatnak az eredeti elképzelésnek. De szívesen leülök a szerzőkkel, és megpróbálok valamilyen megoldást találni. Ezek a módosítók azt emelik ki, hogy vannak pozitív elemek a mi afganisztáni beavatkozásunkkal kapcsolatban. És nagyon is rózsás képet festenek az országról. Például azt mondják, hogy a legtöbb nagy városban és a legtöbb tartományban, Afganisztánban nincs semmilyen erőszak. Hát ezt nem tudom elfogadni. Mert azok a módosítók, amelyek kiemelik, hogy dicsérik a legutóbbi választásokat, azok a legtöbb kolléga módosítóval szembe mennek, akik nagyon is kritikusan szemlélik a legutóbbi választások lefolytatását. És néhány módosító a női jogokkal kapcsolatban, ami úgy gondolom túlságosan nagy előrehaladásról számolnak be. A legtöbb kolléga úgy gondolja, hogy ez egy, egy olyan terület, ahol nagyon kevés eredményt értek el. Egy olyan terület, ahol eh, sokat kell még tenni, és meg kell tenni azt, ami múltban még nem történt meg. Egy másik módosító összehasonlítja nagyon is helytelenül 76%-a polgári áldozatoknak a táliboknak köszönhető, és csak 24% a NATO erőknek. Ez inkoherens, illogikus, mert az azt jelenti, a NATO áldozatok 24%-a polgári áldozat, aki után mint a úgy ölték volna meg ezeket az embereket, a tálibok. Ez az összehasonlítás, ez egy nem áll. Kérem szépen, hogy ezt vonja vissza a szerző. Tehát azt gondolom, hogy nem lehet összevetni egy olyan eszközi fegyveres erőt, amely alkalmazza a Genfi konvenció elemeit, és egy lázadó csapatosulást, akiknek több gondjuk is van annál, hogy fittyet hánynak a Genfi konvencióra. Jó, hát ugyanazt csinálják a tálibok, mint a NATO fegyverségek, hát egy kicsit több embert ölnek meg, de hát szerintem ezt a módosítót vissza kell majd vonni, ez nem fogadható el. A Strasbourgban lesz egy ülés jövő héten, ennek a hétnek a végén megkapják a kompromisszumos indítványaimat, és ahogy az elnök említette, lesz egy második megbeszélés, az a FED-ben október 28-án lesz egy ülésünk, amikor a teljes bizottság jelen lesz. Tehát lesz még lehetőségünk, időnk. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Kasszolidis úr. Thank you, Mr. President. First of all... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kimenteni a modern tartózkodó néppárti kollégákat, azért nincsenek itt. Én is szívesen mentem volna Madeirára, tulajdonképpen. Nos, először is hadd mondjam el azt, hogy Álláki úrnak köszönöm kemény munkáját, amivel előkészített ezt a jelentést. El kell fogadnunk azt, hogy Álláki úr, vagy el kell Álláki úrnak azért van afgán tapasztalata, több, mint nekünk. És a jelentésében arra törekedett, hogy valami más mutasson be, a megszokottól mást. Néhány aspektust kiemelt, amelyre korábban is kellett volna már figyelnünk. Például, amikor ma beszélt tehát ugyan egy szintre emelte nemzetközi terrorizmus és a drog kérdését. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést már régebben ki kellett volna emelni. Beszélt a szegénységről. A szegénység az alapvető oka a nemzetközi terrorizmusnak, mármint annak, hogy így tud virágozni Afganisztánban a nemzetközi terrorizmus az ópium vagy mák termeléssel együtt de meg szeretném köszönni azt is, hogy hajlandó közös nevezőt találni, keresni kompromisszumos indítványokkal. És így ez a fontos jelentés valóban a lehető legnagyobb többséget kaphatja meg. Számunkra a néppárton belül nagyon fontos a jelentés megfogalmazása szempontjából az, hogy a jelenlegi lázadás ellenes stratégiát ahogy ezt tavaly meghatározták, amikor meg Crystal tábornok úr átvette az irányítást. Ez a stratégia, és erre rátérnék, elismeri azt, hogy nagyon sok hiba történt a múltban, amely szerepet állt a jelentésben, és nagyon sokan módosítókban is ezt a témát vetették fel. Ez a Mm, lezadás ellenes stratégia előkészíti az afgán katonaságot, az afgán rendőrséget arra, hogy az ország biztonságáról 2014 után maga tudjon gondoskodni. És a szövetséges erőknek meg kell állapodni abban, hogy 2011. júliusától hogy vonják ki csapataikat. A lázadás ellenes stratégia a lázadók elleni küzdemet jelenti. De nagyon fontos, hogy állandó biztonságot kell garantálni a helyi lakosság támogatása céljából, és nagyon fontos a polgári lakosságot bevonni az újjáépítési folyamatokba. A siker, és egyetértek, ennek a stratégiának a sikere az az lenne, hogy a jövőben ne lehessen elérni azt, hogy ez az ország a jövőben ismét a nemzetközi terrorizmus paradicsomává válhasson, és hogy ne fordulhasson elő a fundamentalisták térnyerése. Van, aki azt mondja, hogy szinte teljesen eltörölték már az alkaidát, ez nem helyes. Mert nem csak erről van szó. A cél az az, hogy ne jöjjenek vissza. Az új lázadás ellenes stratégia és az EU cselekvési terv, mint említettem, elismerik a hibákat, amelyeket elkövettünk a korábbi stratégiánk során, és a működési hibákat. Elismeri azt is, hogy mostantól addig, amíg ez a stratégia nem tud működni, nagyon nehéz az alagút végét látni, ha úgy tetszik. A szövetséges erők és az afgán erők nem tudnak győzelmet elérni katonai eszközökkel csupán, és a tálibok és mások nem tudják legyőzni a szövetséges erőket. A hibák, amelyeket elismer ez az új lázadás ellenes stratégia, például a korábbi taktika <clears throat> az abból állt, hogy csak a terrorra összpontosítunk, és hogy ki füstöljük a terroristákat, és igazából ezt, ez egy hiba volt, ez a megközelítés. Nem szabad alábecsülni, hogy a, nem szabad azt hinni, hogy a terrorizmus elleni küzdelem egy könnyű feladat, és elkerülhetetlen, hogy legyenek járulékos veszteségek, ártatlan civilek is az életüket vesztik nem eh, katonai eh, erőket is sokszor megbíznak katonai feladatokra. Azután itt van az ópium termesztés, a szegénység, írástudatlanság. A helyzet eh, nem javult annak ellenére, hogy milliárdokat költöttek, vagy folyosítottak Afganisztánnak az adományozók. Persze vannak eredmények is, de összességében csalódottságot kelt az, az amit sikerült eddig elérni. A jelentésben amely rávilágít ezekre a hibákra és a múltbeli hiányosságokra. Ebből arra következtethetünk, hogy a szövetséges erők felkelők elleni harcával kapcsolatban tisztességes és elfogadható az a bíráló hangvétel, ami ki tűnik a jelentésből. A kompromisszumos módosítókban pedig egy nagyon fontos megállapodások születtek. De meg kell még valamit említenem. Talán igaza van a bizottságnak, hogy nem új stratégiáról beszélünk. Létezik stratégia, a felkerők elleni harc stratégiája, eznek kellene működni. És ez időt kell hagyni a stratégiának. Azután nem beszélünk EU stratégiáról, külön a szövetséges erők többi részének a stratégiájától, tehát mi nem tudunk egyedül külön tenni bármit is. Talán a stratégia szó helyett policy vagy approach megközelítés szavakat használhatnánk. Néhány szót a politikai folyamatról. A politikai folyamat vége mindenképpen a politikai rendezés lesz. De időt kell hagyni a stratégiának, hogy működjön. Hogyha most kezdenénk el a tárgyalásokat mindenkivel, minden részevővel, akkor a talibán nagyon erős pozícióból indulna, és talán nem a fegyverszünet talaján indulnának el a tárgyalások. Szerintünk még jelenleg a fenyegetés nem szabad feladni. Karzai elnök és a talibán között szükség van valami valamilyen kapcsolatra, eh, de eh, Mula Omar eh, megnyilatkozásai alapján ők azt gondolnák, hogy mindenképpen az övék lesz a győzelem. Oda kell figyelni arra a tényre is, hogy minden a konfliktusban érintett erőnek részt kell venni a tárgyalásokban, amikor ezekre majd sor kerül és eh, nem szabad megfeledkeznünk szövetségesekről az északi eh, részeken. Nem szabad eh, elkövetni ezt a hibát, hogy Karzai elnök és a Taliban közötti tárgyalások egy pastum bel ügy, belügyé váljanak. A helyi és a regionális igazgatás szintjén Sokszor azért vannak ezek a rossz oldalon, mert nagy a szegénység, és más helyi okok vannak, tehát nem azért eh, támogatják a talibánt, mert ideológiailag ezt szeretnék. Vannak olyan tények azonban, amelyeket el kell fogadnunk. Az amerikai kongresszus beszámolt arról, hogy milyen eh, sok eh, pénzt adtak közvetítőknek, nemzetközi cégeknek. Ez a pénz elveszett, vagy a felkelők, a hadurak kezébe került, akik ezt gyakorlatilag védelmi pénzként kizsarolták, és nem jutott el az afgán intézményekhez. Ez a megállapítás is teljesen korrekt a jelentésben. De ehhez még hozzátenném azt, hogy módosítani kell azt, a, hogyha azt sugalja a jelentés, hogy Karzai és az őt körülvevők korruptak. A központi kormányzatot meg kell erősíteni, és biztosítani kell számára azt, hogy javítsa és erősítse a helyzetét. A segélyeket továbbra is adományozókon és nemzetközi szervezeten keresztül közvetlenül azért a helyi szintre, a helyi eh, szervekhez kell eljuttatni. Eh, nem sikerült mindez idáig egy eh, senkinek egy erős központi kormányzatot létrehozni Afganisztánban. Még mindig a helyi klánok kezében van a hatalom. Ami a drogkérdést illeti, szeretnék gratulálni a raportőrnek, hogy hangsúlyosan kezeli ezt a kérdést. A tanács és a bizottság képviselői, itt most az APET szakbizottságban feltehetik azt a kérdést, hogy hogyan lehet, hogy ilyen nagy katonai jelenlét ellenére még mindig Afganisztán a legnagyobb kábítószer termelő, és innen jön a legtöbb kábítószer Európába, és gyakorlatilag ebből finanszírozzák a felkelőket. A terror elleni küzdelem tulajdonképpen úgyis második helyen úgyis definálható lenne, hogy ez a e, drog elleni háború és Alaki úrnak gratulálok, hogy ezt a kapcsolódást is ki hangsúlyozza a jelentésben. Van még egy személyes megjegyzésem, és ellenzem azt, ahogyan a szegénység megszüntetéséről szóló részben alternatív módszereket ajánl a kábítószer termelés helyett. És itt lenne egy kérdésem. Vajon olyan üzenetet kell -e megfogalmaznunk, hogy teljes, hogy inkább hallgatnunk kell erről a kérdésről, vagy pedig eh, valami egyértelmű alternatív eh, megoldást javasoljunk. Végül a rendőrséggel kapcsolatos rész. Itt eh, az afgán rendőrségről esik szó a jelentésben. Az afgán hadsereg képzésében nagy előrelépés történt, és ők már sikeresen részt vesznek a szövetségesekkel közös műveletekben. 2014-re az egész országban ők kell, hogy ellássák a rendészeti feladatokat. Láttam olyan módosítókat, amelyek megpróbálnak ezzel a kérdéssel foglalkozni, de szerintem nem sikerült helyreállítani a megfelelő egyensúlyt a hadsereg, illetve a rendőrség között. A hadsereg nem képezheti a rendőrséget. A NATO hadsereg, vagy más NATO-hoz kapcsolódó hat katonai erő nem vállalhatja fel a rendőrség képzését. Ez nem lehet kielégítő. És abba kell hagyni azt, hogy magáncégeket bíznak meg ezzel a feladata. Persze ezt nem lehet azonnal megtenni, de hát minél előbb meg kell tenni. Mint egy ezer rendőri, rendőrképzőt várnak az országban. Amikor felvesznek valakit a rendőrséghez, akkor általában um, az analfabetizmus egy uh, nagyon súlyos problémát jelent. Itt arról beszélünk, hogy egy ezer, ember kellene, ezer embert kellene felvenni a rendőrséghez, és sokszor nem reálisan ítélik meg, hogy ők analfabéták-e vagy sem Tényleg tudunk találni Afganisztánban ezer írás tudót? Talán jobb lenne, hogyha azt mondanánk, hogy elsőbségbe kell részesíteni azokat, akik nem teljesen analfabéták. Máskülönben még Árlaki úr megjegyzésére reagálva, azt hiszem, hogy mindenre reagáltam tulajdonképpen, és felégyeztem azt is, hogy öt észrevételt tett olyan módosítókkal kapcsolatban, amelyek nem, vagy csak nehezen lennének elfogadhatók számára. Ezek közül néhányal egyetértek, és hm, gondolom, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy itt megoldást találjunk. Néhány ponttal kapcsolatban kitartott amellett, hogy igaza van, és remélem, hogy jövő héten nagyon jól tudunk majd együtt dolgozni, és közös nevezőre jutunk, hogy minél nagyobb támogatást kapjon ez a jelentést. Köszönöm szépen, és szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy 10.30-kor be kell fejeznünk, mert a pakisztáni külügyminisztert akkorra várjuk. Rajzer úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Ár, frakcióm jelentéstevőjeként először is Arlek képúnak szeretnék gratulálni, és ez nem udvariassági formula, hanem megalapozott, mégpedig a magas szakmai kompetenciája okán, amivel ezt a jelentést Arlaki úr elkészítette. Hálás vagyok azért, hogy frakciónk részéről a legtöbb módosító meg tudta őt győzni, és csatlakozott érvelésünkhöz, mint ahogy mi is az ő jó érveléséhez, ő érvelésével szemben nyitottak voltunk és vagyunk, és a kisebb különbségek, amelyek még fennállnak, azt hiszem, hogy jól áthidalhatóak. Jó magam is tevő voltam a Fejlesztési Együttműködési Szakbizottságban, és azt hiszem, hogy az ottani módosítók valamennyien jól beilleszkedtek a jelentésbe, mert még egyes pontokat majd aktualizálni kell hogy most itt egy új stratégia van-e, vagy egy új politika Afganisztán esetében, azt hiszem, hogy nem játszik döntő szerepet, de világos, hogy ez a ö, ö, jelentés jóval több, mint az, az akcióterv. A jelentés ö, globális orientációval elégedettek vagyunk, mert rendkívül kritikusan szemléli az afganisztáni helyzetet. A helyzetet nem rózsásnak állítja be, a jelentés kiegyensúlyozott, ugyanakkor a kedvező eredményeket is figyelembe veszi, de nem szépíti a helyzetet. Az is jó a jelentésben, hogy nem a múltba tekint ez a jelentés, nem a védkeseket keresi, hanem a jövőbe tekint. Ezért jó jövőbe tekintő vitát tudunk ezzel kapcsolatban folytatni. Az is döntő számunkra, hogy ez a jelentés EU-orientált, és az Európai Unió lehetőségeivel, feladataival foglalkozik, illetve a parlamentével. Mi itt az Európai Parlamentért vagyunk felelősek, és kihegyezve azt mondanám, hogy mi nem a NATO parlamenti közgyűlése vagyunk. Ennek ellenére érvényes az, hogy amit a NATO Afganisztánban tesz, azt is, azzal is foglalkozunk realisztikus módon, hiszen a NATO kulcs szerepet játszik Afganisztánban elmondtam, hogy a jelentés realista módon méri fel a helyzetet, különösen a politikai és a polgári lakosságra való hatással foglalkozik, és éppen ezért nagyon fontos, hogy stratégiára van szükségünk, amely a 2014-es kivonulási dátum után is érvényes lesz. A középpontba állítanám különösen a szegénység leküzdését, amely Afganisztánban 2001 előtt is zajlott, és amelyet most meg kell erősíteni, különösen 2014 után. Ezért kiemelném a nem kormányzati szervek különleges felelősségét a e tekintetben, amelyeknek többes tapasztalatuk van Afganisztánban, és mindig is ö, ki kell emelnünk, hogy az ottani segítők épp annyira veszélyeztetettek, mint a katonáink, akik Afganisztánban tevékenykednek. Az NGO-k különösen a nők helyzetére tekintettel, és itt el kell mondanunk, hogy a nők helyzete noha javult, de még messze nem olyan, mint ahogyan gyakran nálunk ezt bemutatják. Ugyanakkor segítenünk kell a civil társadalom felépítésében tekintettel arra a stratégiára, amelyet, amelynek keretében a helyi hatóságokat kell erősíteni, és ez csak úgy történhet meg, hogyha ugyanakkor párhuzamosan a jogállamiságot Afganisztánban ösztönözzük. És ehhez hozzátartozik az a feltétel is, hogy jobban meg kell szerveznünk a rendőrség képzését, hogy mindkét tevékenység párhuzamosan futhasson. Egy utolsó pont még a megbékélés folyamattal kapcsolatban, amely kifejezetten bevonja a talibánokat. Azt hiszem, hogy a talibánoknál nagyon differenciáltan kell eljárnunk, hiszen körülbelül 10 különböző talibán csoportosulás van, olyan talibánok, akik nem ö, akarnak részt venni az együttműködésben, egészen olyan talibánokig, akik a talibánok nyomás alá kerültek, társadalmi-gazdasági okok miatt váltak talibánokká. Nos, rájuk kell irányítanunk különösen a figyelmünket, de hogyha a megbékélési folyamatot akarunk indítani, akkor ez a folyamat csak a talibánokkal közösen működhet. Végezetül hálás vagyok a jelentés orientációjáért, mert megfelel a szendékainknak, és mert remélem, hogy jövő héten jó lesz az együttműködésünk, és aztán a parlament majd széles többséggel fogja ezt a jelentést megszavazni. Now, Mr. Scholz. Köszönöm szépen. Scholz úr, következő. Köszönöm, elnök úr. Én is németül fogok beszélni, és én is mindenek előtt az árnyék jelentéstevőt szeretném kimenteni, mert külföldön tartózkodik határozottan támogatjuk a jelentéstevő megközelítését, és szeretnénk neki megköszönni ezt a hozzáállást, és azt, hogy megpróbálta újra határozni az Európai Unió Afganisztánnal kapcsolatos politikáját, és ezzel tulajdonképpen az ottani biztonsági helyzetre való tekintettel, a gazdasági és szociális gaz- társadalmi helyzettel kapcsolatban is sok mindent újra definiált. A mi szempontunkból nagyon jól kezeli a jelentés azt a kérdés, hogy Afganisztán afganisztáni konfliktusról milyen kép alakul ki az EU tagállamokban és hogyan lehet a 27 tagállamot, tagállammal lakó emberekben tudatosan tenni, hogy valamilyen megváltozik az EU-Afganisztán politikájában. Az EU katonai erővel is jelen van, és ezt a lakosság általában elutasítja, ezt a katonai jelenlétet. Tehát eh, elég nagy a különbség a kormányzat hivatalos politikája, illetve a között, hogy hogyan érzékelik az emberek azt a lehetőséget, hogy most újra lehet definiálni a biztonsági helyzetet Afganisztánban. Hát ezt a eh, kettősséget kell valahogy áthidalni. Négy fontos területre koncentrál a jelentés, és új hangsúlyokat határoz meg. Ezt szeretném még egyszer aláhúzni, hogy ezt mi határozottan támogatjuk. Én személyesen is egyetértek a rapportőr azon értékelésével, hogy katonai megoldás nem lehetséges. De a kérdés az, hogy az EU hogyan tud hozzájárulni a civil társadalom erősítéséhez, a nem katonai megoldáshoz az államban nagyon mélyen gyökerező, bonyolult problémák megoldásához. Azzal is egyetértek, hogy fontos eh, az egész állami és eh, helyi struktúrák, eh, hatóságok, igazságszolgáltatás újjáépítéséről gondolkozni. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban beszélgettünk angol kollégákkal, akik elmondták, hogy jelenleg nagyon sok jogásszal mennek el Afganisztánba, és ott a versenyjog és más jogterületeket tekintik át, gazdasági szereplőknek akarnak eh, eszközöket adni a kezükbe, hogy az országon belüli fejlődés elindulhasson. Amikor a kompromisszumról tárgyalunk, talán eh, ott egyik-másik eh, ezzel kapcsolatos hangsúlyt erősíteni lehetne. Igazokat adok az előttem szólónak, aki azt mondta, hogy igazából nem javult a nők helyzete. Sőt, a jelentésből is kiderül, hogy a nők helyzete tulajdonképpen eh, rendkívül bizonytalan. Még egy szempont, ami talán nem állt annyira a jelentés középpontjában, de amikor ebben és a bizottságban és más bizottságokban foglalkozunk a kérdéssel, akkor a megközelítésünknek koherensnek kell lenni. Tehát gondolkozunk kell arról is, hogy az energia, term, energia termelés talán egy lehetőséget jelentene, az emberek részt tudnának venni ebben, és ezzel az élet körülményeik jelentős mértékben javulhatnának E, tehát fontos kérdés az, hogy a jövőbeni társadalmi gazdasági fejlődést az országban hogyan lehetne elősegíteni és e, támogatni. Ami a parlamenti választások értékelését illeti, e, szeptember 20-án a Financial Times Deutschland nagyon fejesen azt írta, hogy nem csak, hogy stagnál a béke folyamat, hanem nyilvánvalóan negatívan változik, és ez volt a másik fontos oka, tehát annak, hogy milyen alacsony volt a választásokon a részvétel, és milyen sok volt a választási csalás. Ezért mindenképpen új stratégiára van szükség, és szerintem egy új politikai megközelítésre, stratégiára van szüksége az EU-nak Afganisztánnak kapcsolatban. Sőt, ezen túlmenően nem katonai eszközökkel, ezért azért az a katonai a, a csapatok visszavonásával kell megpróbálni előrevinni a béke folyamatot. Köszönöm szépen, Kopa asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni Árlaki úrnak. Με το όνομά τους, με τρόπο... Nos, azt kell elmagyaráznunk, és új módon, hogy megértsék a polgárok. Kilenc éve vagyunk Afganisztánban, tehát ez azt mutatja, hogy nincsen katonai megoldás. Szerintem helyes, hogy a jelentés azt mondja, hogy a pénzt, amit katonai eszközökre fordítunk, az át lehetne csoportosítani a szegénység elleni küzdelem finanszírozására. El kell ismernünk, hogy azért mi is felelősek vagyunk a kialakult helyzetét, és nem szabad Afganisztánt magára hagyni. Afganisztából kivonulni, nos, hát ezt koordinált módon kell majd végrehajtani, és valóban garantálnunk kell, hogy segítünk Afganisztánnak. A módosítók kiváltképpen a 32-33-as bekezdésre vonatkozó módosítók kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy beszéljünk a lehetséges megoldásokról. Konkrét intézkedéseket kell megfogalmazni most a szegénység eltűlés Afganisztánban ez persze rendben van, de világos az, hogy nem szabad kizárni bármilyen politikai erőt, amely békét és kompromisszumot akar. És azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne a decentralizáció. Be kell vonni a civil társadalmat, és minden csoportot, amelyet kiszorítottak a békefolyamatból, be kell vonni a pastukat például, rájuk hivatkozni kellene a jelentésben, hiszen fontos szerepet játszanak a jelenlegi lázadások kapcsán. A pastuk egy jövőbeli politikai megoldás részesei lesznek, ami az elszámoltathatóságot illeti, szerintem így lehet legjobban fellépni a korrupcióval szemben, el kell ismerni, hogy létezik a korrupció az állami struktúrában. Fontos megnézni a szélesebb értelemben vett régiót, az ottani helyzetet, és meg kell néznünk, hogy hogyan lehet gyümölcsöző regionális kapcsolatokat kidolgozni. A frakcióm árnyék előadójaként, mint Neuser úr, én is úgy gondolom, hogy nézzük meg a vízkezelés kérdését, ez egy bizalomépítő intézkedés lenne, amely segítené Pakisztánt és a szomszéd országokat. Én az árvizekre gondolok, amelyek kialakultak Pakisztánban. Meg kell néznünk, hogy hogyan segíthetünk az árvíz sújtotta pakisztáni menekülteknek. De elemezni kell a politikai és stratégiai következményeket is. Hadd zárjam azzal, hogy személyesen egyetértek azokkal a módosítókkal, amelyek kifejezik a legutóbbi választásokkal kapcsolatos csalódottságunkat. Annak ellenére, hogy nagyon sok ember megpróbálták megidesíteni a keserű pirulát, például amikor a csalásról volt szó. A parlament nem ismerheti el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szoboda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a jelentést innovatívnak és bátornak tartom, új hangsúlyokat helyez, hogy most új stratégia, vagy a meglévő stratégia továbbfejlesztése, ezt most különbözőképpen lehet megítélni. A kérdés az, hogy az EU-ra vagy a NATO-ra vonatkoztatva beszélünk-e. A NATO esetében, a NATO irányában új stratégia. 8-9 éve azután, hogy megkezdődött ez a bevetés, annáltól csak akkor kezdetek gondolkozni azon, mit akarunk elérni, mit lehet elérni. Valóban, ha összehasonlítatom a két bevetés, az iraki és az afganisztáni, hát megrendítették a, a hitet abba, hogy katonai eszközökkel meg lehet változtatni valamit. Aztán azt hiszik, hogy az emberek, hogy a megváltást jelentheti a katonai beavatkozás. Hát sajnos a katonai beavatkozás nem hozta meg az üdvösséget, úgymond, vagy a megváltást. Tehát eh, nem az a baj, hogy nem az elején gondolkozunk el az, hogy mi lesz a katonai beavatkozás után. Bush híres eh, mondata, mission accomplished, hát úgy tűnik, hogy ez sajnos nem vált be, Afganisztánban és Irakban sem. Nyilvánvalóan mások a jogalapok az iraki és az afgán bevetésnek, vagy eh, beavatkozásnak, de mégis a, a legérzékenyebb, vagy kínosabb, kényesebb pont a tálibokkal folytatott tárgyalás. Mert nem szabad, hogy úgy legyen, hogy végig az derül ki, hogy 10-12 év után kivonulunk, aztán ugyanaz a helyzet alakul ki újra, mint a beavatkozás előtt. Világos feltételeket kell állítani a tálibok irányába, én ezt néhány módosítómban ö, világosá kívántam tenni, hogy mely tálibokkal akarom beszélni. Nazir is mondta, hogy több tálib csoport van. Van, akik arról álmodoznak, hogy helyreállítják korábbi hatalmukat. Ideértve a vendéglátó, tehát a terroristák vendéglátójaként. Ezt el kell persze kerülni. Ez volt az eredete az otthoni beavatkozásnak. Aztán mi mindent szeretnénk? Hát azt szeretnénk, hogy az ne kelljen a nőknek a burkát viselni, az oktatásnál a kis is, hogy ugyanazokkal a rend, jogokkal rendelkezzenek. Ez persze ezek szép álmok és szép tervek. Kicsit szerényebbnek kell lenni, ez a jelentés most kiderült, szomorú ez, de szerényebbnek kell lenni abban, hogy mit lehet megvalósítani. Az eszközök mások, A Visszatérve, nos, nem marad más, hanem a tálibon, az, tálibok azon csoportjaival, beszélünk, ugye hát, hogy ki tudja kiválasztani a helyes tálibokat, ez egy másik kérdés, hogy a kázai és kázai és kell beszélni, azokkal kell beszélni, azok a tárgycsoportokkal, akik a hatalomhoz hozzáférve hajlandóak elismerni a demokrácia, a, az egyenjogúság bizonyos elemeit. Nem ugyanaz a demokrácia lesz, mint nálunk, nem ugyanaz az egyenlőség lesz, mint nálunk. De egyfajta minimális jog garancia nagyon fontos. Nem is akarok többet hozzátenni az előttem szólókhoz képest. Le kell vonni a tanulságot, és ez egy, egy alapvető elem, katonai beavatkozás, polgári koncepció, előzetes polgári koncepció nélkül. Néha persze nincs más megoldás, mint katonai beavatkozás, de így lehet elkerülni a terrorista cselekményeket jobban fel kell készülnünk az elején EU-ként, NATO-ként, és már a legelején bizonyos tanulságokat le kell vonni. Nem tudom, de az iraki háborúból, az afgán háborúból levonták-e, és kik a tanulságokat? Vannak-e koncepciók arra vonatkozóan, hogy jövőbeli esetekre vonatkozó tanulságokat megfogadjuk? Ez egy nagyon fontos tanulság, amit le kell vonni. Mert nem lehetünk olyan naivak, hogy azt mondjuk, hogy soha többet nem lesz katonai beavatkozás. Ilyet nem mondhatunk. De fontos, hogy a világos polgári koncepciók nélkül nem lehet. Nem lehet absztrakt modellként megfogalmazni ezt. Irak és Afganisztán is eltér, más országok még eltérőbbek lehetnek. Tehát eh, a konkrét helyzetet nem lehet szem előtt éveszteni. Ez volt az egyik katasztrofális hiba, hogy nem vettük figyelembe az országok sajátosságait. Azt hiszem, hogy ez a jelentés alapja annak, hogy tovább gondolkozzunk hasonló helyzeteket illetően. Köszönöm szépen, Táler úr. Kérem, nézze majd az órát. 15 percünk van. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom betartani az időt és nem leszek Fidel Castro. Kedves kollégák, az előttem szólók sok mindent mondtak, amivel egyetértek, ezért tényleg röviden, tömören tudok hozzászólni. Természetesen csatlakozom azokhoz, akik gratuláltak Kárdáki úrnak, valóban fantasztikus munkát végzett. De hogyan néhány kollega elmondta, arra is oda kell figyelnünk, hogy azért eh, a, nehogy olyan helyzet legyen, hogy nem látjuk a fától az erdőt. A stratégiai kérdés az, hogy hogyan tudjuk segíteni Afganisztánban a politikai folyamat továbbvitelét, hiszen ez a folyamat eh, teheti lehetővé, hogy befejeződjön a katonai beavatkozás, és be kell, hogy fejeződjön a katonai beavatkozás egy jó politikai folyamatot hogyan lehetne megszervezni. Ugye Afganisztánban központosított demokrácia van Kárzáj vezetésével, ahogyan a néppárti raportőr is elmondta, ez nincs ilyen hagyomány Afganisztánban, és 1930 óta ilyen szisztéma soha nem működött. Afganisztánban egy hagyomány sokkal inkább a decentralizált eh, államszervezet, eh, különböző szinteken oszlanak meg a hatáskörök, például az adó beszedésére vonatkozó hatáskör, vagy akár katonai igazságszolgáltatás. Most ennek a részleteiben nem kívánok eh, tovább belemenni. Támogatom a jelentés azon részeit, ahol arról van szó, hogy többet kell investálnunk a politikai folyamatba és az afgán nemzeti megbékélés folyamatába. A céljaink nagyon egyszerűek tulajdonképpen. Afganisztánnak kötelezettséget kell vállalni arra, hogy megszabadul az alkaidától. Másodszorban meg kell szüntetni az ópiumtermesztést, és harmadsorban az emberi jogokat legalábbis minimális szinten biztosítani kell az ENSZ egyezménnyel összhangban. És azt is szeretném javasolni, hogy az állásfoglalásunkban erre a politikai folyamatra koncentráljunk majd. Köszönöm szépen. Neszkív asszony. Köszönöm, elnök úr. Bulgáról fogok beszélni az anyanyelvemen. És szeretnék gratulálni a raportőrnek, Adlaki úrnak azért az elemzésért, ami egy nagyon egyenes, egyértelmű elemzés, hiszen valóban elemeznünk kell a helyzetet ahhoz, hogy javasolni tudjunk egy új megközelítést. Eddig túl általános megközelítés alapján jártunk el, most már a részletekkel is foglalkoznunk kell. Meg kell vizsgálnunk, hogy hol hibáztunk. Mit csináltunk rosszul? A jelentésben is olvashatjuk, hogy az igazságszolgáltatásra, az termesztés elleni küzdelemre és az emberi jogokra kell koncentrálnunk. Szerintünk is nagyon fontos bevonni a lakosságot a béke folyamatba. Olyan országban élek, amely ilyen problémákkal nem szembesült, de azért nekünk is voltak nehézségeink ehm, azzal, hogy tulajdonképpen széthullóban volt az államunk, tehát újra kellett építeni az intézményeket ehm, az oktatásba kellett investálni, új munkahelyeket kellett létrehozni, támogatva a KKV-ket és be kell vonni a, a lakosságot ebbe a folyamatba, hogy végül is az embereknek legyen munkája, és így módon tudnak megszabadulni a szegénységtől. Részesülni kell mindenkinek a nemzetközi közösség által folyósított segélyekből. És akkor az emberek majd aktívan részt akarnak venni a béke folyamatban, és hajlandók lesznek segíteni nekünk a tálibok elleni küzdelemben. Mert szerintem csak így lehet valódi békét megteremteni az országban. Tehát szerintem ez a jelentés nagyon nagy előrelépést jelent, eh, amikor is egy új megközelítést próbálunk találni bizottság a DG Rex képviseletében Paul Turner úr parancsoljon. Szépen elnök úr, pár percben azt akartam elmondani a bizottság részéről. Nyilván üdvözöljük a jelentés, mert nagyon is őszinte és kiváló elemzést tartalmaz. De azt gondolom, hogy körültekintésre ösztönöz bennünket az, hogy ne kapcsolódjunk be szemantika vitába, hogy most stratégia vagy megközelítés. Afganisztánnak van elegendő stratégiája, van egy nemzeti fejlesztési stratégiája, amely a szegénységgel foglalkozik, minden donor támogatta, az ISAF foglalkozik a biztonsággal, ezzel nincsen kapcsolatunk. Aztán van egy a narkotimokkal kapcsolatos stratégia, az afgán kormány kidolgozta szerkezet átalakítási stratégiáját, amelyet a donorok is aláírtak. Sok minden történt az építménnyel kapcsolatban, ami a donor közösséget illeti, az afgánokkal együttműködve. És szeretnénk őket abba a helyzetbe hozni, hogy saját maguk boldoguljanak. Ezen felül is azt hiszem, hogy ez a központi kérdés, azért nézzünk szembe a valósággal. Milyen szintű pénzekről beszélünk, amikor egy új EU stratégiáról beszélünk? Az Európai Bizottság 200 millió euró per éves költségvetéssel számol. Ez ötször kevesebb, mint amit Japán ad évente. Ha ott összeadjuk az egész EU költségvetést, az Európai Bizottság által kezelt költségvetést, egy milli, egy milliárd euró mint egy évben, kevesebb, mint Japán, és háromszor kevesebb, mint amit az USA ad éves szinten. Amikor új stratégiáról beszélünk, esetleg emlékeztes a bankot arra, hogy milyen szintű pénzekről beszélünk, milyen pénzt tudunk biztosítani. Mert miközben a bizottság jóvá hagyatja a költségvetését a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel, Ugye az európai tagállamok kétoldalú megállapodásokat is kötöttek, amely felett semmilyen hatalmunk és ellenőrzési hatáskörünk nincsen. Tehát gondoljuk meg, hogy az új stratégiának, megközelítésnek milyen anyagi vonzatai vannak. A további pontok, amikről szólni szeretnénk, nem vagyunk ellene azon a gondolatoknak, amelyek szerepelnek a jelentésben, de úgy gondoljuk, hogy fel kell térképezni hogy mit csinál a nemzetközi közösség már most Afganisztánban. Az elmúlt hat hónapban nagyon sok mindent történt, nem csak a biztonsági oldalon, hanem a fejlesztés a kormányzási oldalon is. Az afgánok nagyon is vezető szerepet kaptak a nemzetközi közösségtől. Nem csak arról van szó, hogy lassan kivonjuk a csapatainkat, nem csak a katonai jelenlét csökkenéséről van szó, a NATO üléseken is erről lesz majd szó, hanem kísérlet töltenék arra, hogy hát nem arról hogy polgári erőket kivonnánk, de úgy tetszik, kicsit hátrébb lépünk, és előre engedjük az afgánokat. Egy kicsit úgy bírálnám a jelentést, hogy nem mutatja be, hogy mi van már jelen, mi történt már, amely az elmúlt évben azért megerősödött, konszolidálódott. De százszázalékosan egyetértünk, azzal a nagyon is értékes elemzéssel, amely szerepel a nők jogával kapcsolatban, az emberi jogok kérdésével, és egy kicsit impotens helyzetben találja magát a nemzetközi közösség, amikor ezeket az ügyeket kívánja karolni. Egy utolsó megjegyzés, és szerintem nagyon jól illusztrálja a helyzetet, amelyel szembenézünk, a regionális kormányzás, előtérbe került, ez a megoldás kulcsa. Az egyik előttem szóló azt mondja, hogy decentralizált állam volt mindig is, ezzel egyetértünk persze, de már vannak tervek, amelyek értelmében afgán tisztviselőket képeznének ki helyi és központi szinten, de mi az afgán intézményekkel együtt kell működni, a független helyi önkormányzati szervekkel, mert nagyon nehéz nekünk európai képzőket elhelyezni a különböző tartományokban. A példa lényege az, hogy nagyon sok részletes terv létezik már különböző ágazatokban, legyen szó a rendőrségről, legyen, legyen szó, már van egy minisztérium, amely a drogellenes küzdelemmel foglalkozik. Nem tudom, hogy egy új európai stratégiának mi lenne a többletértéke. Ugye ne felejtjük el, milyen összegekről van szó mások országokhoz képest, más intézményekhez képest. És ugye ne felejtjük el, hogy hatalmas donori tervezetek vannak, amelyekkel az afgánok is egyetetlenek, és azokat megállapodtunk. És az álszáfot lehagyva, elhagyva, ugyan van az afgán nemzeti stratégia, a rendőri képzési stratégia, van egy nemzeti igazságszolgáltatási stratégia, ezek a részletes stratégiák léteznek. A kérdés az, hogy ezeket hogyan hozzuk egy kalap alá. Most pedig Allakió zárásképpen. Néhány megjegyzés. Teszolides a a kapcsolatban? És a bizottság és mások véleményéhez kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy megközelítés a stratégia, ez nyelvi kérdés. Én most új stratégiának nevezem, néhány módosító azt mondja, hogy megközelítés legyen stratégia helyett. Hát ez most, ez nem nagyon, ez mindegy, hogy hogy hívjuk, minek hívjuk. A címet már nem változtatjuk meg. Megkérdeztem a bizottság szolgálatát, és azt mondták, hogy az elnök kérdekezetét kellene összehívni ahhoz, hogy a címet megváltoztassuk. Szerintem erre nincsen szükség. Ezzel nem kellene időt tölteni. Egyetetek azzal, hogy a jelentés követi azt a ö, ö, lázadás elleni stratégiát. Én Crystal úrral ö, is találkoztam, és ő, ott a helyszínen, és meglepődve láttam, hogy egyetértek 90%-ban azzal, amit én mondtam nekik. A McChrystal féle lázadás ellenes stratégia nagyon is ö, merész vállalkozás, a titkosszolgálat bevonásával az összes ellenzéki bírálatot összegyűjtve kísérletettek arra, a lakossággal kezdtek. Meg kell érteni, hogy miért veszítettük el a lakosság támogatását. És arra jöttünk rá, hogy a minket ért bírálat az, ahogy mi a műveleteket végezzük a helyszínen, elidegenítette a lakosságot a polgári áldozatok miatt. Ezzel egyetértünk. És meg Crystal személyesen azt mondta, hogy a mi célunk, hogy nulla polgári áldozat legyen. Saját fülemmel hallottam, mindenkinek elmondta, hogy ez a filozófia, így kell eljárni. Tehát nagyra értékelem azt, hogy ezt a Coin a lázadás elleni eh, stratégiát beépítették, nem volt ezzel gond, de ezt bevettem, be tudom venni egy jelentésembe. Ami a bizottság eh, megjegyzéseit illeti, a jelentés nem egy, egyetlen egy euróval sem kívánja megnövelni az EU hozzájárulását. Az EU és a tagállamok, amit Afganisztánban tesznek a pénzekkel kapcsolatban, bőven elég. Nincs több pénzre szükség. Abszolút nincs több pénzre szükség, hanem észszerűsíteni kell a kiadásokat. A tény, hogy ennek a pénznek a 80%-a nem jut el az afgán emberekhez. Vegyük most már komolyan ezt. Az EU-ban 12%-a az EU segélynek tanácskozási, tanácsadó cégekhez jut. A 300 millió euró 12% a tanácsadó cégekhez jut. Ez túl sok. 5-6% a, a biztonságra. Aztán nagyon lassan 25-30%-át elveszítjük a pénzeknek, pontosabban olyan áltételes helyekre kerül, ahol nem kellene. Nézzük meg, hogy mit tett, mit tett Lula, a brazil elnök, ugyanezzel a pénzzel, az afgán segítség kapcsán, afgán segítség kapcsán. Brazíliában 24 millió embert Lula ki tudott vezetni a szegénységből ugyanennyi pénzzel, mint amit mi adunk. Afganisztánban 8 év után több a szegény, mint 2002-ben nem a nagy pénzről van szó, szóval semmi pénz. Az én sem nem utal arra, hogy bármivel több pénz kellene. Egyszerűen csak arról van szó, hogy hogyan lehetne észrevesíteni a kiadásokat, hogy lehet a pazarlást elkerülni. Tehát egy adatbankot kell kidolgozni. A kollégák is módosítóban kérik azt, hogy jobb tájékoztatás legyen, jobb jelentéskészítés. Összegyűjtöttem egy csomó adatot, mert ez inkoherens az egész rendszer. Egy kis adat itt, egy kis adat ott, tehát nem kohályos az adatgyűjtés. Tanuljunk az amerikaiaktól. Nekik olyan jelentés készítő rendszerük van, az internetet elmennek, és két óra múlva tudják, hogy mit, hova, mer, merre, hogyan, ki költ. Minden releváns kongresszusi dokumentum is szerepel, amely kritikusan szemléli az amerikai kiadásokat. Nekem hónapokba telült, hogy az alapadatokhoz hozzáférjek. Hogy tudjam, hogy mi mit csinálunk Afganisztánban az EU részéről. Tagállamokra aztán meg nem lehet semmit sem tudni. Szinte lehetetlen adatokhoz hozzáférni, látni. Ugye a legtöbb tagállam hogy költi el Afgán, Afganisztánban a pénzét. Nem hiszem, saját volt, ez képtelenség. Hát az olasz pénzeket, ahogy elköltik, különböző költségvetési sorokba beépítik, szinte nem lehet kibogozni. A 700 millió euró évente, ami, amiben kerül az afgán, olasz, afganisztai olasz misszió, valahogy meg kell változtatni a munkamódszerünket. A parlamentnek, az európai embereknek tudniuk kell, hogy a pénzüket hogyan mire költik. Világos, egyértelmű, érthető módon kell eszközölni. Nos, az egyetlen rész a jelentésnek, amely tartalmaz részletet a stratégiával kapcsolatban, az a narkotikumokkal kapcsolatos, mert ez egy tény. Tíz év után Nincs nemzeti terv, amely Afganisztánban kvázi kiírtaná a drogokat, vagy a narkotikumok termelését. Beszélgettünk, de nem sikerült semmi lényegre törőt előhozni. Az a baj, hogy legfelül is korrupció van, az egész nem hatékony, tehát a beszélgető partnerinket nem vehetjük komolyan. Én azt javaslom, hogy valamilyen független testületet állítsunk fel, amely afgánokból áll, de technikai segítségnyújtást azt mondjuk valaki, olyas valaki kapná, aki nemzeti és nemzetközi bizalmat élvez, és ő öt éves tervet dolgozzon ki a narkotikumok kiirtására vonatkozó stratégiát illetően. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Most pedig 5 perc szünet, amíg a pakisztáni külügyminiszter úr megérkezik. Köszönöm szépen a részvevőknek, ez egy nagyon fontos téma. Köszönöm a részvételt. Well, welcome to this, uh... Köszöntök mindenkit az együttes ülésünkön, hiszen a Fejlesztési Bizottság és a Dél-Kelet-Ázsiai Delegáció tagjai is itt vannak velünk, és üdvözöljük Mahdum Shah Mahmud Kuresi urat, Pakisztán külügyminiszterét. Itt van vele egy delegáció kísérte el, amelynek a tagjai Hina Rabari Rabanikar, pénzügyi és gazdasági miniszter, Sieda Sugraimam, szenátor, és Jalil Abbas Jalirin nagykövet úr, aki itt van velünk az asztalnál. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy nagyon magas szintű látogatóink voltak az előző ciklusban is, és ez mindig nagyon jó alkalom az eszmecserére, a beható eszmecserére, hiszen Európának, az Európai Uniónak nagyon fontos Pakisztán, és a Pakisztánhoz fűződő kapcsolatok nagyon lényeges, jelentős kapcsolatok. Valamennyiünk, valamennyi jelenlévő nevében szeretném eh, mély együttérzésemet eh, kifejezni eh, Pakisztán árvíz sújtotta lakosságának. Folyik a támogatásról természetesen az eszmecsere, és Esten asszony, a bizottság alelnöke fő képviselő és egyik legfontosabb kérdésnek tartja ezt. Gondolom ön nagyon jól tudja, hogy számunkra mik a legfontosabb kérdések, politikai kérdések elsősorban, az Indiához fűződő kapcsolata a Pakisztánnak, azután azon belül is a kasmíri helyzet, általában a regionális stabilitás, Pakisztán szerepe az afganisztáni béke folyamatban, a szélsőségesek, terroristák elleni harc, és természetesen az emberi jogok kérdése. Ezek után, miután ezt elmondtam, miniszter úr, kérem, hogy szóljon hozzánk, és ezt követően majd a szakbizottságunk tagjai, a delegáció tagjai kapnak lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, a külügyminiszter úr elmondta, hogy elég rugalmas az beosztása, és hát persze nekünk figyelembe kell vennünk azért, hogy általában hogy meddig szoktak tartani az üléseink. Parancsolja miniszter úr! Köszönöm, elnök úr! Tisztelt Diva úr eh, és Jean eh, Lambert eh, képviselő, akik a SZEDE, illetve a dél-ázsiai delegáció vezetői, és üdvözlöm Önöket, és természetesen minden jelenlévő képviselőt. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy szólhatok azokról a kérdésekről, amelyeket az elnök úr már itt felvezetett az előzőekben. Az elnök úrtól tudom, hogy utoljára mikor pakisztáni ellátogatott, pakisztáni személy ellátogatott ide, ez a volt elnökünk volt, és nagyon kemény, kőkemény kérdéseket kapott itt a parlamentben. Elmondanám önöknek, hogy nagyon sok időm van, úgyhogy sütögethetnek nyugodtan. Itt leszek, ameddig akarják. Hogy mondjam el, Pakisztán az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatát nagyon fontosnak tartja. Szeretnénk a kapcsolatainkat magasabb szintre emelni. Az Európai Unió Pakisztán fontos kereskedelmi partnere, és egy nagy diaszpóra él itt Európában, sok pakisztáni él Európában, tehát Európa nagyon fontos számunkra és örömmel mondom azt is, hogy az európaiak pozitívan reagáltak Pakisztán szerepére a szélsőségesek és a terroristák elleni küzdelemben betöltött szerepére, és idén és tavaly már két csúcs találkozó is volt, ami egyetemen jelzi, hogy a kapcsolataink folyamatosan javulnak, és ennek nagyon örülünk. Köszönjük Önöknek a külügyi és a fejlesztési szakbizottság tagjainak azt, hogy szolidaritásukat kifejezésre jutották Pakisztán népével, különösen a soha nem látott szörnyű árvíz idején. Ahogyan tudják, katasztrofális árvíz sújtotta az országot, 20 millió embert sújtott ez, akik elvesztették az otthonukat, el kellett menekülniük, meg kellett menteni őket, valamilyen menedéket kellett számunkra teremteni humanitárius segély érkezett az Európai Uniótól is, és emellett kialakult egy fajta konszenzus a külügyminiszterek informális találkozóján és az Európai Tanács ülésén is hogy kereskedelmi könnyítéseket adjon az EU, hogy stabilizálódhasson Pakisztán gazdasága. Nagyon nagyra értékeli Pakisztán ezeket a lépéseket. Ezek nagyon pozitív üzenetet jelentettek a pakisztániak számára, akik az önök partnerei a szélsőségesek és a terroristák elleni küzdelemben. Sok európai ország fizikailag is jelen van a régióban, és nyilvánvalóan önöknek is érdeke, hogy stabilizálódjon a helyzet ebben a régióban. Hadd beszéljek talán egy fél percben arról, hogy a demokratikusan megválasztott pakisztáni eh, kormány eh, eh, milyen konszenzus alapján került hatalomra két és fél évvel ezelőtt. A szélsőségesek, a terroristák elleni küzdelem magától értetődő vált. Pakisztán a NATO-nak és az USA-nak szövetségese a terrorizmus és a szélsőségesek elleni küzdelemben. A mi csapataink is ott harcolnak de ami hiányzott az az, hogy politikailag úgy érezzük, hogy a miénk is ez a küzdelem. És most ez megvalósult. Most az új eh, kormány már úgy érzi, hogy a miénk ez a küzdelem, nagyon nyílt eh, viták folynak erről a parlamentünkben. És ott arra következtetésre jutottunk, hogy a miénk kell, hogy legyen ez a harc, eh, ez a küzdelem. És ennek az eredménye az, hogy az elmúlt két és fél évben nagyon sikeresek és sokkal hatékonyabbak voltak a műveletek, a katonai műveletek. Persze egy gazdasági árat meg kellett fizetnünk, a harcoknak volt egy gazdasági ára, ettől független volt a három hónappal ezelőtt bekövetkezett árvíz katasztrófa, de a, a gazdasági ár nagyon egyértelmű. A tőke menekül az országból, nincsenek beruházások, az emberek nem akarnak már turistaként ebbe az országba utazni. Ez az az ár, amit megfizettünk a harcok miatt. És sajnos nagyon nehéz gazdasági helyzetet örököltünk um, az előző kormánytól. A makrogazdasági mutatók um, nem voltak olyan stabilak, um, mint amilyeneknek lenni kellene, és e mellett sújtott minket a világválság, a recesszió, ez önöket is sújtotta, minket is, a pénzügyi válság, az olajárak növekedése, és így tovább. Tehát sokszorossá váltak a gazdasági nehézségek, amikor az új demokratikus kormány hivatalba lépett. Néhány nehéz politikai lépést kellett megtennünk, fájdalmas intézkedéseket kellett meghoznunk, növelnünk kellett a vámokat, csökkenteni a szubvenciókat, és nagyon fontos volt az is, hogy a gazdasági mutatóink javuljanak. Csökkenteni tudtuk az inflációt és a fiskális deficitet, a kereskedelmi mérlek hiányát is csökkenteni tudtuk. És a szegénység küszöb alatt élők arányát is csökkenteni tudtuk. De hát jött az árvíz, és ez nyilván nem segített abban, hogy tovább haladjunk ezen a jó úton. Itt volt egy nagy visszaesés, és most dupla akkora erőfeszítésekre van szükség, hogy visszatérjünk a korábbi már javuló helyzetre, és tovább lépjünk előre. A piacra jutás kapcsán az Európai Unió könnyítést léptetett életbe a GSP Plus megadása nagyon sokat segítette Pakisztán helyzetén, és ez azt jelezte, hogy tulajdonképpen az előző konstrukció túlélte önmagát. Az exportunk, az Európai Unióba irányuló exportunk csökkent, és ez, ez minket mindig nagyon sújt, hiszen az EU a legnagyobb kereskedelmi, fontos kereskedelmi partnerünk. Hogyha tehát segíteni akarnak nekünk abban, hogy jobban tudjunk küzdeni a terrorizmus ellen, akkor Pakisztánt gazdaságilag stabil országá kell tenni, ezért kell válnunk, mert akkor ha gazdaságilag stabilak leszünk, akkor tudunk investálni azokba az ágazatokba, amelyről a múltban megfeledkeztek a kormányok, mint az egészségügy és az oktatás, a szélsőségesek elleni harc hosszú távon az oktatáson keresztül tud csak sikerre vezetni. Írástudó emberekre, képzett emberekre van szüksége. ahol nagy az analfabetizmus, ott nagy a szegénység is, és ez itt tudnak igazából támogatókat rekrutálni a terroristák, a szegénység melegágya, az írás tudatlanság melegágya a szélsőségesé válásnak. Tehát nagyon sokat segítene nekünk, ha jobban bejutnánk az EU, könnyebben bejutnánk az EU piacára. Ezzel foglalkoznak a külügyminiszterek is az informális találkozón, és eh, elv konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy ez nagyon hasznos lenne Pakisztán számára. És az Európai Uniónak is stratégiai érdeke, hogy megkönnyítse Pakisztán számára az EU piacára való jutás, bejutást. Most röviden szólnék az országon belüli helyzettel Miután, mióta ez a kormány hivatalba lépett, sok politikai kezdeményezést tett. Először is kezdeném a választásokkal. Nemzetközi közösség elismerte a választások eredményét, hogy, ez, hogy ezek hiteles, tisztességes választások voltak. Tehát az a kormány, amelyel ma szemben állnak egy el, demokratikusan megválasztott, legitim kormány ellentétben a korábbi pakisztáni eh, kormányzatokkal. A politika, amit követünk, a megbékélés politikája, a politikai megbékélést, megbékélésért eh, küzdünk. A eh, múltbeli sok politikai ellenfelünkkel is most ezért együtt dolgozunk, ugyanis a kihívások hatalmasak. Az erőforrások, mindenkire szükség van, minden erőforrásra szükség van a kihívások leküzdéséhez. Ezért egy koalíciós kormány alakult a központi szinten is, és a tartományok szintjén is. Amikor mi hivatalba léptünk, létezett egy, a jogászoknak egy mozgalma, és azért küzdöttek, hogy az előző rezsimen elbocsátott bírákat helyezik újra vissza az állásukba. Mi ezt sikeresen meg is tettük, visszaállítottuk a az igazságszolgáltatás függetlenségét, és ma elmondhatjuk, hogy független az igazságszolgáltatás és a bíróságok. A kormány politikai kormányzat természetesen nagy türelmet tanúsít, és tolerálja a média függetlenségét, ugye az elektronikus, mint a nyomtatott média vonatkozásában, mert elismertük, hogy ez a demokrácia alapfeltétele. Ha hiszünk a demokratikus értékekben és kultúrában, akkor működőképes, független médiára van szükség. És ez aztán segít majd abban, hogy sok marginalizált csoport is hallathassa a hangját, és jelen legyen a médiában. Elszámoltathatóvá kell tenni a médiát, szükséggel a rendszerben a transzparenciára, tehát mindezek nagyon pozitív fejlemények. Az alkotmányt is módosítani kellett, a, különösen a 17 módosítással, alkotmány módosítással eh, helyreállítottuk az egyensúlyt. Ez tulajdonképpen egy hibrid rendszer, a miénk se nem tisztán parlamentáris, se nem tisztán elnöki rendszer, hanem a kettő elegye de minden alkotmánymódosításhoz kétharmados többségre van szükség. A mi pártunknak nincs meg ez a kétharmada. Tehát a parlamentben nagyon élénk viták folynak, és talán meglep meglepődnek, hogyha elmondom, a kormány által benyújtott alkotmánymódosításokat egyhangulag fogadta erre a parlament, tehát nem csak a szükséges kétharmaddal, hanem egyhangúan. És így az alkotmányt meg eh, tudtuk szabadítani az összes az előző rezsimek, az előző katonai rezsimek által a belevitt eh, tor, eltorzulásoktól. Nem volt jogi, megfelelő jogi konstrukció arra, hogy a központi szint és a régiók szintje között hogyan működjön a pénzek elosztása. Az elmúlt 19 évben ez csak egy ilyen adhok konstrukcióban működött. Mi most létrehoztunk egy Nemzeti Pénzügyi Bizottságot, amelyben a tartományok és a szövetségi kormányzat is képviselteti magát, és egy új pénzügyi rendről tárgyal ez a bizottság. Sikerre is vezettek a tárgyalások, megszületett a konszenzus, és most már a hetedik pénzügyi terv is elkészült, ami világosát teszi, ezek a bevételek a központi kormányé, a bevételek másik része pedig a régiókba kerülnek. Tehát ez egy nagyon fontos politikai fejlemény volt az országban. Létrehoztunk egy új fórumot, a demokraták barátai névvel. Holnap találkozik majd ez a fórum. Miért hoztuk létre ezt a fórumot? Nos, nem mögött az a megfontolás húzódott meg, hogy egész Európában és az egész világon a demokratikus kultúra, a demokratikus országok, a demokratikus értékek barátai számára teremtsünk egy fórumot, amely, eh, amelyen eh, el tudja mindenki mondani, hogy milyen aggájai vannak ott, akár a problémás ügyek kapcsán is barátként viselkednek a fórum tagjai. És nagyon érdekes vitafórumá vált ez a fórum, több minden alakulóban van, így például nagy az energia hiány az országban, és ennek a fórumnak a segítségével sikerült egy a fórum által jóvá hagyott energia politikát is elfogadni. Most nem kívánok ennek a részleteibe belemenni, de ennek a fórumnak a létrehozásával az nagy diplomáciai teret nyert az ország. Elnök úr, a többi témával kapcsolatban, amit említett, amik Indiával való kapcsolatokat illeti. Pakisztán és India, hát voltak úgymond megoldatlan gondok, 47 óta, amióta megalakultunk, létrejöttünk, és voltak összetűzések, sőt, háborúztunk is többször egymással, de ez a demokratikusan megválasztott kormány úgy gondolja, hogy jó szomszédként kell megtanulnunk együtt élni. Mindkét fél a normalizációból nyerhet. Vannak témák, kérdések, ezeket nem lehet szem előtt téveszteni, mert őket nem, nem őket a szőnyeg alá söpörni. De egyet kell értenünk, a megoldás mechanizmusán. A legjobb megoldás a békés tárgyalás. A párbeszéd az egyetlen út előre, és ebben a két miniszterelnök is megállapodott, és a két külügyminiszter azt a feladatot kapta, hogy lépjen előre ebben a tekintetben. A bizalmi hiátust át kell hidalni, bizalmat kell építeni, és előre kell haladni minden vitatott, meg le nem zárt kérdésben. Tárgyalásokat folytattunk, egy darabig felfüggesztetik őket, de szerencsére mindkét fél úgy döntött, hogy folytatja a tárgyalásokat. Júliusban járt Pakisztánban az indiai külügyminiszter, eszmecserére került sor, meghívtak Indiába, meglátogattam őket Deliben, meg fogom őket látogatni is Deliben, így összekészítettünk egy csomagot, amely hasznos lehet mindkét fél számára, amely előre tekint, és én személyesen úgy érzem, egyre inkább rájövünk arra, amely a békére utal. A normalizáció, stabilizáció, a béke, ezek a kulcsszavak mindkét oldalon előkerültek. Kasmír ügy, ügy volt mindig is, és nemrégiben a nemzetközi sajtó is rendszeresen jelentéseket készített az emberi jogok megsértésével kapcsolatban ott, de a pozitív dolog az az, hogy nem csak Pakisztán állíthatja, nem csak Pakisztán állítja, a nemzetközi vélemény és Indián belüli vélemény, az, az indiai parlament tagjai, a tudósok, az értelmiségiek, arról beszélnek, hogy el kell ismerni, hogy ez a zendülés, ez a zavargás, ez belső természetű. És ez egy jelentős fejlemény, amely kialakult. Tehát eh, nem Pakisztánra mutogatnak. Általában így szoktuk csinálni. Tehát ők minket hibáztatnak, mi őket. Tehát ide-oda hibáztatjuk egymást. Szerintem most mind a két fél megérett, beérett arra, és ugye, hogy miről van szó, mi a valóság. És segíteni kívánnak egymásnak, hogy ezt a problémát megoldjuk, a kihívásokat, a helyszínen kialakult ö, problémát. Ez valóban kihívás, aggodalommal tölt el bennünket, mi azt szeretnénk, ha a Kasmír vezetőséget bevonnák a tárgyalásokba. Hú, Vonjuk be őket a tárgyalásokba, hogy a problémát meg tudjuk oldani békésen és politikai úton. A probléma politikai jellegű. És azt hiszem, hogy Singh mm, miniszterelnök úr elismerte, hogy politikai probléma, politikai megoldásra vár és ha van elmozdulás ezen a területen, akkor Pakisztán, Pakisztán nagy örömmel látná azt a helyzetet, hogy javul a kasmiri helyzet. Ami Afganisztánt illeti. Amikor hivatalba lépett ez a kormány, az afgán kapcsolatok úgymond feszültek voltak. Az elmúlt két és fél évben azt hiszem, hogy felismerjük mindenütt, hogy az afgán kapcsolatok jelentős mértékben javultak. Már nincs mutogatás, vádaskodás. Beszélünk egymással, többet, mint valaha, minden szinten, politikai szinten, az, eh, az értelmiségiek, a katonai szakemberek, több delegáció utazik, aláírtunk egy új tranzit kereskedő megállapodást, aláírtunk két új megállapodást, amely két oldali megáll- együttműködésről szól, és túlmutatnak a korábbi megállapodásokon, és ezek képezik az új kapcsolataink alapját. Minden nemzetközi erőfeszítést is támogatunk, amely célja a stabilitás és béke megteremtés Afganisztában. A legutóbbi a londoni konferencia volt, ahol tudják, nagyon sok minden európai külügyminiszter eh, képviseltette magát. Pakisztán eh, jóvá hagyta a fő irányt, amelyet eh, az Obama kormány elfogadott, vagy előirányzott. Aztán bizonyos projekteket is bevezetünk, úgy gondoljuk, hogy ezek javítani fogják Afganisztán kapcsolódását, korszerűsíteni szeretnénk a közúti és vasúti kapcsolatainkat Afganisztánnal. És felajánlottuk a segítséget is, méghozzá a megbékélés folyamatában. Természetesen afgán erőfeszítésnek kell lennie, az afgánoknak kell ezt irányítani, de mi elősegíteni szeretnénk. A minőségi különbség Pakisztánban az, hogy ma Pakisztánban elismerjük, hogy nem lehet Pakisztánban béke és stabilitás, ha nincs Afganisztánban béke és stabilitás. Érdekeink összekapcsolódnak, összefonódnak és ez vezetett el egy gondolkodás módbeli változáshoz, összehoztak két országot, jobban dolgozunk, jobban megértjük egymást. Beszélt a szélsőséges mozgalmakkal, terrorizmus elleni küzdelemről. Itt is sikeresek voltunk, mert a közüleményt Pakisztánban megfordítottuk, sőt, a szélsőségesek és a terrorizmus ellen fordítjuk. Ma a civil társadalom egy pár szélsőséges, szélsőséges vallásos pártot letekintve, az általános konszenzus arról szól, hogy fel kell lépni a szélsőségesek és a terrorizmus ellen. És előrelépés történt ö, számos területen. Emberi jogok. Ugye a kormány elszámoltatható, ugye választanunk kell, adott időben el kell menni a választásokra, egy független sajtóval, szabad sajtóval rendelkezünk, nagyon is független igazságszolgáltatási rendszerrel. Ma egy olyan párt van hivatalban, amelyet nagyon is jól vezetett egy asszony, egy nő, ben azért buttó asszony vezette, nagyon is hozzáértő módon, megérthetik, hogy egy progresszív, liberális, demokrata vezetőség van hatalmon, amely a kisebbségeknek megfelelő tiszteletet kíván garantálni, elismerni kívánja őket, és megkívánja oldani az emberi jogi kérdéseket, és ma megállapodtunk, mm, aláírtuk az 27 emberi jogi megállapodást, amely nagyon fontos az EU számára is, azt hiszem, hogy előrelépést történt ezen területen, és zárásképpen azt mondanám, vannak kihívások, vannak nehézségeink. Nem azt mondom, hogy mindent megoldottunk, nem. Sok mindent kell még tenni, de elkezdtünk előrelépni. Minden területen, amely érdekli az Európai Uniót. Tehát ma leraktuk az alapokat, egy hosszú távú partnerség alapjait, a stratégiai partnerség alapjait, szerintem ez nagyon fontos. Köszönöm szépen! Most pedig Lambert asszonynak adnám át a szót, aztán pedig másoknak, utána Deva úrnak, utána pedig másoknak is. Nagyon szépen köszönöm, külügyminiszter úr, ezt a nagyon is átfogó magyarázatot azzal kapcsolatban, hogy mi történik ma Pakisztánban a demokratikus választásokat követően, amelyben megválasztották a parlamentet és a kormányt. Az AFET bizottság elnöke ugye elmondta, hogy együtt, mély együttérzésünkről szeretnénk önöket tanul, biztosítani a jelenlegi katasztrofális helyzetben, amely az árvizekből adódott az emberek otthontalanságából. Ha megengedi, néhány kérdést vetnék fel. Az egyik kérdés kapcsolódik a nemzetközi támogatáshoz. Mármint az árvíz utáni újjáépítéssel kapcsolatos kérdésekhez. Az egyik kérdés, amely felmerült, az az átláthatóság, elszámoltathatósággal kapcsolatos, a beérkező pénzekkel kapcsolatban. Esetleg tudná néhány szót mondani arról, hogy mi a helyzet ezekkel a bejövő pénzekkel. A parlament szemszögéből nagyon fontos. Úgy tűnik, hogy a pakisztáni emberek aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, de a demokratikusan megválasztott testületek úgy tűnt, hogy számokra láthatatlanok voltak, hogy nem voltak ott a helyszínen a katasztrófa idején. Esetleg szólna, szólna arról, hogy ez a közfelfogást, a parlament szerepéről alkotott véleményt, a kormány szerepéről alkotott véleményt hogyan alkotta, hogyan határozta meg. Aztán ezzel kapcsolatban, de a fejlesztéshez állon, általában milyen eredménytek ér el a helyi önkormányzatokkal kapcsolatban? Mert nyilvánvalóan minket nagyon érdekel a nemzeti szint, demokratikus változás, de azt szeretném tudni, hogy ez hogy kerül le az alsóbb szintekre. Hiszen nagyon sok gazdasági fejlődés, fejlesztés, újépítés helyi szinten történik az oktatási rendszer a felvizsgálata is. Tehát mi a helyzet az önkormányzatokkal? Köszönöm szépen, Deva úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt külügyminiszter úr! A DEVE bizottság együttérzéséről is szeretném önt biztosítani az ön országát ért tragédia miatt. 21 millió ember nek el kellett hagyni otthonát, és 11 millió ember súlyos nehézségekkel küzd, több százezer ember elhunyt. Az Európai Unió egésze 400 millió eurót adott, a bizottság és 150 millió eurót adott humanitárius segélyként. A fejlesztési segély az egy másik fontos téma, és 900 millió eurós kereskedelmi könnyítési rendszert vezetünk be, amely megkönnyíti az önök exporttermékeinek EU-ba történő szállítását. Tehát nem tudom, de például az asztalterítőre vetette kivámot, több más termékre nem. Tehát 900 millió euró értékben exportálhatnak felénk, így módon kívánjuk önöket segíteni. Amikor a cunami Ceylont érte Sri Lankát, a nyolcadik emeleti lakásomból az elkérül figyeltük, ez hihetetlen tragédiát jelentett az én országom szempontjából, nyilván az önéletét is tragikusan érintett az, ami most történt. De egy dolgot nemrégiben észrevettem, és ezt nagyon sajnálom. Nem tudom megválaszolni a kérdést. Amikor a cunami elérte Sri Lankát és Indonéziát, 4 milliárd dollárt gyűjtettek össze egyszerű emberek Európában. 5 milliárdot Indonéziában. Nem intézmények, az emberek. Mr. and Mrs. Jones. Az utcasarkokon gyűjtöttek emberek pénzt. Hogy ő enyhítsék a, a csapás súlyosságát voltak különböző alapok is. Azt hiszem, hogy az összehasonlítás nagyon is él, vagy áll. A szilankai cunámi 600 ezer embernek jelentette az, hogy elveszítették otthonukat, és több százezer ember elhunyt. Az ön esetében több millió ember hunyt el, 21 millió ember hagyta el otthonát, kényszerült elhagyni, de a globális reakció erre a szörnyűséges pakisztáni csapása kevésbé volt erős. Az európai embereket nem mozgatta meg. Az a szimpátia, amely kialakult Sri Lankával és Indonézia kapcsolatban, hát azon gondolkozom, hogy miért van ez. Önöknek milliárdokra, sok-sok milliárdra van szüksége, sok milliárd euróra és dollárra, hogy az a helyzetet helyre lehessen állítani az önök országában. És önöknek nem sikerült azt a szimpátiát kiváltani az emberekből, mint más tragédiák tették. Tehát azt hiszem, súlyosan azon kellene elgondolkozni, hogy hogyan lehetne az európai embereket, akik nagy vonalú, kedves emberek, őket meg kellene nyerni. Én 8 millió választómban és találkozókon, nyilvános pénz gyűjtő akciókban hihetetlen színházakat is, és 50 ezer fontot gyűjtöttünk össze egyszerű embereken, egyszerű közösségi rendezvényeken. Az európai embereket kellene megszólítani. Nem lehet még az intézményektől várni a pénzt. Nagyon fontos az emberek, az egyszerű állampolgárok bevonása ez ilyen tragédiánál. Én azt szeretném mondani, kicsit körülményesen, hogy indítsanak egy kampányt, amelyel amelyel be lehet vonni az embereket. Osszák meg önökkel együtt a humanitárius segélyből adódó újépítési feladatokat. Második dolog. Kicsit ironikusnak tűnik, miután uh, szilankai vagyok, szilanka a poklokon ment át az elmúlt években poklok, poklák, poklok, poklát járta meg a terroristák miatt. Az elmúlt ha megnézzük, erről a történetét száz évvel ezelőtt több százezer ember megölte egymást. Most ugye a franciák, németek, britek együtt működnek, össze, egyesítik erőiket, döntéshozatali mm, megoldásokat. Ez a parlament 80%-át kezdeményezi az európai jogalkotásnak, ami az én választókéletemet is érinti Baksőben és Hampshire-ben. Konzervatív pártban többen nem örülünk ennek, de hát ez a valóság most itt az Európai Parlamentben, Európában. De itt vagyunk, kérem szépen. Ugye hát a függetlenséget kivívta mindenki, Sri Lanka, India, Pakisztán, az európaiak pedig együtt tudnak működni békében, mi pedig nem de az indiai szubkontinensen még mindig arról beszélünk, erről a dologról, ami 47-ben történt. Szilankában is még mindenféléről beszélnek, amely olyan régen történt. Most már tovább kéne lépni, a világnak tovább kell lépni. A szark régióban nem mi lépünk előre, nem tudunk túllépni ezen. Az európai pedig megmutat, megmutatták az utat, hogy békében éljünk mind. Köszönöm. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Nyilván lehetővé kell tennünk az ön számára, hogy megválaszolja az eddigi kérdéseket, és utána majd többi képviselő szót kap. Köszönöm, elnök úr. Azt mondjam, először önnek mondom, a transzparencia kérdésével foglalkozott a Pakisztánnak nyújtott segélyek, segítség kapcsán. Igen, gyakran beszélünk erről, és megtettük a szükséges lépéseket. Elmondanám önnek, hogy átfogó konzultációk után létrehoztunk egy felügyeleti tanácsot. 15 tagja van ennek a felügyeleti ellenőrző tanácsnak. A legfelsőbb bíróság nyugdíjas tagja, elnöke is tagja, azután nyugdíjas köztisztviselők, tehát hmm, a civil társadalom nagyra becsült tagjai. Ez egy teljesen apolitikus testület, és ez fogja ellenőrizni azt, hogy mi történik a pénzekkel, a segélyekkel, amelyek több részről érkeznek, Pakisztánból is, pakisztániak is nagyon sok pénzt adományoznak, és ezeknek az elköltését kell ellenőrizni. Tehát biztosíthatom önt, megvannak ezek a mechanizmusok, a súlyok, ellensúlyok rendszerét kialakítottuk, hogy megfelelően tudjuk eh, ezt a kérdést kezelni, és minden fair módon eh, történjen. A következő kérdés. A demokratikus intézmények, testületek eh, láthatatlanok voltak, eh, nem voltak jelen a katasztrófa idején. Nos, eh, a médiában valóban talán nem voltak jelen, de biztosíthatom önöket arról, hogy azok az emberek, akik ellátogattak az országba, nemzetközi sajtóképviselői, nemzetközi NGO-k, nekik nem ez volt a benyomásuk ugyanis ők tényleg látták azt, hogy a tartományi kormányzat képviselői, vagy országos civil szervezetek tagjai is látták, hogy parlamenti képviselők elmentek a katasztrófa sújtotta a területre. Én is parlamenti képviselő vagyok, tehát engem is meg kell, hogy válasszanak. Én is eh, járok a választókörzetembe, és hogyha nem vagyok ott az emberekkel, a választóimmal, hát akkor öm, magamnak sem segítek ezzel, ugye nem fognak megválasztani. Ilyen benyomás, eh, tehát, hogy nem voltak jelen a demokratikus intézmények, ez, ez nem jó, ez nem korrekt eh, kép, mert nem így volt. Nyilvánvaló persze, hogy az intézményeknek is időre van szükség ahhoz, hogy beinduljanak, elkezdjenek működni, hogy kimenekítsék az embereket. És az egész világon megvannak eh, erre a mechanizmusok, katonai paramilitáris erők is részt vesznek a mentésben, de a demokratikusan megválasztott kormányzat eh, instrukciói alapján eh, működtek ezek a szervezetek, testületek és ezt tiszteletben tartottuk természetesen, a tartományi kormányzatok támogatást adtak az ilyen akcióknak most, amikor a mentési akciókról beszélünk, és a, minél korábban állítsuk helyre, tömeg, megtörténjen a helyreállítás, kik vannak ott a helyben, a helyben? Tisztviselő, köztisztviselő, különböző minisztériumokból mennek és segítenek az, az embereknek a Világbank, képviselőivel együtt próbálnak úrrá lenni a katasztrófa utáni helyzeten. Tehát a polgári erőt legalább annyira bele bevonjuk a mentésekbe, a helyreállításba, az újjáépítésbe, és ebben az ország minden intézményei módon részt vesz. Felvetették a helyi önkormányzatok szerepének a kérdését. Nagyon lényeges szerepük vannak a helyi önkormányzatoknak. Én is ennek a terméke vagyok, hiszen eh, egy mm, helyi önkormányzat tagjaként kezdtem a politikai pályafutásomat. Azután közben megválasztottak eh, polgármesteré, már az új demokratikus törvények alapján. Tehát én pontosan tudom, hogy mennyire fontos az, hogy a települési hatóságok részt vegyenek a munkákban. Az utolsó, tehát az előző kormány, azért el kell ismerni, hogy nagyon jelentős lépéseket tett ezzel kapcsolatban, és el kell ismernünk az utolsó rezsim által tett pozitív intézkedéseket. Ez fejlődés ment tovább tartományi szinten és helyi önkormányzatok szintjén is. Nekünk, politikai testületnek, a kormánynak az volt az érzésünk, hogy nekünk azért túl kellett mennünk ezen, tehát többre van szükség, és 12 alkony, alkotmány módosítással most már a hatalmi központokat egyre inkább áthelyeztük a régiókról a helyi szintre. Ez egy evolúció, és ez a pénzügyi folyamatokat is érinti. Egy olyan folyamat zajlik most, hogy, és ez persze politikai kérdés, a tartományok szintű, szintjén is van jogalkotási folyamat, és most arra pont tervezték a tartományi választásokat, amikor ki súly, sújtott, bekövetkezett az árvíz. Nagyon fontosak tehát a helyi önkormányzatok, és nyilvánvaló, hogy mindig a bázisról kell építkezni, ezeknek a jelentősége folyamatosan nő. Az indiai szubkontinens egész történetére az jellemző, hogy mindig volt egy folyamatos fejlődés. Diva úr, az ön felvetésére mondanám, válaszolnám a következőt. Mindenkel szeretnék valamit tisztázni. Az árvíz idején Szerencsére nem volt százezer sérült. A 2005-ös földrengés idején, igen, akkor 80 ezeren sérültek meg. De szerencsére az árvíz katasztrófában alacsonyabb volt a sérültek száma, és 1700 volt a halálos áldozatok száma de a gazdasági veszteség eh, ennél sokkal súlyosabb volt, sokkal súlyosabb, mint a 2005-ös eh, földrengés után. A második megállapítása, és hálás vagyok az Európai Uniónak azért, hogy kereskedelmi könnyítéseket adott eh, nekünk, ezeket még a parlament jóvá kell, hogy hagyja, Genfben a WTO-val is tárgyalunk, és szükségünk van arra, hogy az EU folyamatosan támogasson minket a WTO-val folytatott tárgyalások során. Itt a parlamentben, az új, a Lisszaboni szerződés alapján most már a parlamenti képviselőknek sokkal nagyobb a beleszólása az ügyekbe, és um, őnek mindig nagy támogatást adtak. De itt uh, nem 900 millió eurós uh, csomagról van csak szó. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság elnöke szerint ez 100 millió és nem 900 millió. Felvetette azt, hogy hogyan reagált a világ, hogy ez nem volt megfelelő, nem tudták megrendíteni eléggé a nemzetközi közvéleményt. Nos, engem is elgondolkoztat az, hogy a nemzetközi közösség miért nem reagált úgy, ahogy, vagy miért úgy reagált, ahogy. A tapasztalat azt mondatja velem, hogy földrengés vagy cunami esetén máshogy reagálnak az emberek, mint egy árvízre. Ugyanis a, először egy árvíz esetén nem túl magas az áldozatok, a sérültek száma. Ez a veszteség mértéke más. Tehát volt reagálás, rendben van, árvíz van, de hát árvizek mindig is voltak, mindig is lesznek, másutt is a világon. De ahogyan múlt az idő, és ahogyan a hírek eljutottak az európai televíziókba, Amerikába, a világ más részeire, ráébredtek az emberek, hogy ez nem egy szokványos árvíz volt, hanem ez egy soha nem, korábban soha nem látott mértékű árvíz volt. És ennek következtében a nemzetközi segélyek, a támogatás, segítség elkezdett nőni az Európai Unión belül is eh, ez volt a helyzet, eh, tehát itt is eh, egyre több lett a támogatók száma, és hát holnap remélhetőleg még arról is fogunk beszélni, hogy a következő helyreállítás, újjáépítés következő szakaszában hogyan tudjuk a támogatásokat tovább növelni. Egy dolgot meg kellene érteni. Az adományzók elfáradnak, belefáradnak, hiszen ebben az évben négy hatalmas katasztrófa volt a világon, és a nemzetközi figyelem övezte természetesen a többit is, Haiti. Ott volt egy nagyon súlyos katasztrófa, és um, nagyon sokat segített a világ. Ez rivalizált mondjuk a pakisztáni árvízzel tehát a belefáradás ellenére, annak ellenére, hogy a gazdasági helyzet Amerikában, Egyesült Államokban és az Európai Unió tagállamaiban nem igazán ragyogó, súlyos gondok vannak, gazdasági problémák, de mégis ennek ellenére jelentős támogatást kaptunk, amiért nagyon hálásak vagyunk. És végezetül az emberek hozzájárulása. Igen, hát elismerem, hogy több kampányra lenne szükség. Elismerem, hogy jobban el kéne jutnunk az emberekhez, hogy több segítséget adjanak. De hadd mondjam el azt is, hogy azért vannak itt sikertörténetek is. Csak egy példát mondanék, a német példát. A német támogatás Ugye német emberek, egyszerű emberek adtak támogatást a kancellár erőfeszítései nyomán. Ugye 20 percet szántak egy tévés stúdió beszélgetés során ennek a témának, és 218 millió dollárt adtak össze egyszerű német állampolgárok, tehát akár az utcán adományoztak. Azután az Egyesült Királyságban gondolom, hogy ön is egy brit választókörzetben képviselő, 65 millió fontot szedtek össze különböző akciók kapcsán, televíziós és egyéb felhívások nyomán, és ez most is folytatódik. Londonban lesz egy újabb, 16-án egy újabb ilyen donorok által szervezett vacsora, ahol a, a ott élő pakisztáni diaszpora nagyon sok tagja is adományozni fog. Aztán Szaudarábiában, Kuwaitban és eh, nagyon nagyvonalúan adakoztak az emberek. Persze, ha többet adnának, aznak még jobban örülnénk, vagy annak nagyon örülnénk, de eh, nagyon köszönjük azt, amit eddig eh, adtak, adományoztak nekünk. És megint csak, hogy mondjak el, még valamit. Pakisztán még két nagy dolgot tett eh, nemzetközi segítséggel. Megpróbáltuk az embereket eh, ráébreszteni arra, hogy milyen súlyos tragédia történt. Augusztus 19-én az ENSZ-ben egy különleges, külön ülést hívtak össze a pakisztáni árvíz helyzet megvitatására. A részvétel mértéke alapján azt mondhatom, hogy ez nem biztató volt számunkra. Azután a második esemény szeptember 19-én volt, amikor az ENSZ két milliárdot dollárt hagyott jóvá Pakisztán számára. Az első felhívás után Ban Ki-moon ENSZ főtitkár e, felhívása után 92 e, százaléka a felajánlásoknak e, ténylegesen be, be is érkezett. Tehát amit ígértek, annak a 90%-át oda is adták az adományozók és ez komoly erőfeszítés volt. Persze egyetértek, tanulnunk kell az európai tapasztalatokból. Európa már kialakott kialakított egy olyan modellt, amelyet sok régió követhet, például az ASEAN országok is ezt teszik, megpróbálják lemásolni az önök nagyon sikeres európai modelljét. És Dél-Kelet-Ázsiában is mit tanulni akarunk az önök példájából. Ezért is annyira fontos, hogy Dél-Kelet-Ázsiában, ugye erről a régióról beszélünk, az európaiak segítsék és támogassák a demokratikus intézményeket, a demokratikus kormányokat. Ugyanis a politikusok beszélnek, kibeszélik a dolgokat, és nem háborúznak. Az emberek is ezt akarják. És eh, a szák egy nagyon fontos fórum, egyetértek, még nem használjuk annyira, amennyire lehetne, nem használtuk ki minden lehetőséget. Az utolsó ülésen eh, Botánban beszéltünk arról, hogy ezt, hogy lehetne ezt a fórumot jobbá tenni, a régión belüli kereskedelem fejlesztésére is felhasználni. Nagy a lemaradásunk, de be fogjuk hozni. Köszönöm szépen! Most Álláki úr, az afganisztáni jelentéstevő úr kapja meg a szót. Nemrégiben beszélt, most beszéltük meg a módosítókat. Álláki úr öni a szó. Két nagyon rövid kérdés tisztelt miniszter úr! Egyik a regionális megoldás az afgán problémában, ugye az afgán ö, drogok vagy narkotikumokat. 47 ország van afgán területen. néhány olyan úgy teszek, mintha nem avatkozának be, és azt mondják, hogy Pakisztán beavatkozik az afgán belügyekbe. Többen vádolják Pakisztánt ezzel. Kicsit ellentmondásos ez a megállapítás. Többször szembe ütközött. Láttuk, hogy többen panaszkodnak, hogy Pakisztán beavatkozik. 2000 kilométeres határa van ennek az országnak. Nyelvi, kulturális párhuzamok vannak, vagy közös elemek. Mi van ezzel a beavatkozással? A regionális hatalmak beavatkozás idézőjelben az afgán belügyekben. Mi ez a regionális megoldás az afgán problémára? A pakisztániak szerint. Nagyon sokan gondolják, de ez nagyban hozzájárulhat a probléma megoldásához. A második kérdésem ön, hogy látja az opium termelés Afganisztában, hiszen Pakisztán az egyik fő áldozata Irán mellett regionális szinten az afgán termelésnek. Ön szerint a nemzetközi közösség erőfeszítései, amelyek az opiumtermelés eltörlésére törekedtek, miért vallottak kudarcot? Köszönöm. Boszkót asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen miniszter úr a bevezetőjét. Nagyon érdekes volt. Két kérdésem van, erősé szeretném elmondani itt a parlamentben mindannyian figyelemmel kísérjük az árvíz sújtotta eh, helyzetet, nagy aggodalommal figyeljük az ottani eseményeket. Pár héttel ezelőtt folytattunk a vitát ugye a Tolonz egyezménnyel kapcsolatban, a mostani pakisztáni árvíz sújtotta a helyzet miatt az embereket visszaküldik majd Pakisztánba, miközben az országon belül is rengeteg probléma van a belső száműzöttek, hogy lehet mondani. A második dolog az emberi jogi megállapodások, szerződések, a Genfi Egyezmény, menekültügyi egyezmény, amelyet Pakisztán nem írt alá. Most azt mondta bevezetőjében, hogy azt mondta, hogy ma az összes nemzetközi emberi jogi egyezményt aláírtuk illetve egyetértettünk velük. Ez azt jelenti, hogy aláírta, aláírták a Genfi menekültügyi megállapodás, vagy tervezi. Ez az első kérdésem. A második kérdésem nagyon sok fontos témát érintett, egy hiányzott, egy fő téma. A nők helyzete Pakisztánban. Ön említette azt, hogy a szegénység ellen fel kell lépni, de a nők oktatása, képzése nagyon fontos eleme a szegénység elleni küzdelemnek. Ha a nőket képezi, egy egész családot oktat képez, egy egész közösséget visz előre. A nőkkel szemben elkövetett erőszak Pakisztánban, több más ország mellett valódi probléma még mindig. Nagyra értékelném, ha esetleg egy kicsit bővebben kifejteni a jelenlegi helyzetet, és hogy mi a kor, mik a kormány tervei a helyzet, a nők helyzetének javítását illetően. Köszönöm. Gomes asszony. Miniszter úr, nagyon is diplomatikusnak fogalmazott. Én is szakmám szerint diplomata vagyok, de most politikus vagyok, tehát most lehetek őszinte. Nagy dilemmában vagyunk Európában, nem csak Európában, Pakisztánnal kapcsolatban, mert igen, látjuk, hogy szükség van arra, hogy segítenünk kell Pakisztánt. De azt is látjuk, hogy Pakisztán nem bír magát segíteni, vagy nagyon nehezen. És szerintem ez összefüggésben áll a kormányzás természetével mi azt látjuk, hogy valami névlegesen demokratikus, vagy valami valóban demokratikus, ez a kérdés. Az a félelem alakult ki sokakban, hogy akiket megválasztanak, nincsenek igazában hatalomban. A katonai struktúra, a katonai titkosszolgálati struktúra a fő hatalom szerzője. Ezért van ennyi probléma. Persze minden összefügg az indiai kapcsolattal, én vagyok az, aki elismerem, hogy Kasmír nemzetközi ügy és nemzetközi szerepvállalása volt szükség kasmiri probléma megoldására, de Pakisztán sok szempontból nem segítette elő ezt a nemzetközi megoldást. Például azzal, hogy a szereppel, um, amely arra vonatkozik, hogy többen támogatják a terrorizmust Indiával szemben. Mint ön is említette, én is nagyon reménykedtem a demokratikus párbeszédben Indiával. Sok reményt fűztem ehhez. De ez nem tartható fenn, ha ugyanakkor a a mumbai eh, támadásokhoz hasonló a folytatódnak, akkor hol van a remény? Ugyanez a helyzet Afganisztánnal. Természetesen eltekintve, ahogy Árláki úr említette, 2000 kilométeres közös határ van Pakisztán, Pakisztán és Afganisztán között, a kulturális hasonlóságok. Látjuk, hogy eh, azt látjuk, hogy persze van pakisztáni beavatkozás. Ez lehet pozitív és negatív is. De többször negatív. Én ezt láttam, a beavatkozást. 97-98-ban, amikor a pakisztáni nagykövet az ENSZ-ben elhozta a tálib rezsim képviselőjét, hogy üljön be az afgán székben az ENSZ tanácskozáson. Az interferencia, a beokozás pozitív-negatív is lehet, szerintem inkább negatív, és nem a demokratikus kormány, az ISI az, amely valódi hatalmat gyakorol, nem a demokratikus kormány. Én úgy gondolom, az indiai-pakisztáni konfliktus Kasmér kapcsán a legveszélyesebb konfliktus a világ biztonsága szempontjából. Nem csak India és Pakisztán, hanem miről beszélünk? Két nukleáris hatalomról, amelyek nem írták alól az atomsorompó egyezményt. Mi van Pakisztán? Mit gondol az atomsorompó egyezményről? Az elmúlt atomsorompó felülvizsgálati konferencián Obama elnök beszélt arról, hogy atomfegyverektől mentes világot kell létrehozni, és valóban azt szeretné, hogyha megerősítenék az atomsorompa egyezményt. Szeretném azt is említeni, hogy amit kollégám Boszkut asszony mondott, az oktatás szerepe, a nők oktatása szerepe. Egy demokratikus, demokratikus társadalomban tanítani kell a nőket, ez a kiút a szegénységből. Pakisztánban súlyos problémák vannak, vannak ilyen becsületbeli gyilkosságok, nők elleni erőszak. Az önkormány mit gondol erről? Ez persze összefügg a gyermekmunka problémájával, az alapvető munka jogokkal, munkavállalójogokkal. Ezek persze, ez majd nyilván, ezek a kérdések kapcsolódnak ez bizonyos export kedvezményi programhoz. Ez ugye emberi jogokról, fair versenyről is szól, ami az emberi jogokat illeti. Nemrég jöttem egy ülésről, azért késtem az ülés eléről, a halálbüntetés a küzdelemmel foglalkozó ülésre jöttem, és úgy tudom, 7500 ember vár a kivégzésére Pakisztánban. A legnagyobb számú ember van a halálsoron Pakisztánban. És bár visszatartották a, vég, a végrehajtást, még nem hajtották végre ezeket a, az ítéleteket, nagyon nehéz az ügyvédeknek kitalálni, hogy kikről van szó, és ki, hogy lehet őket megvédeni. Nagyon sok ember európai állampolgár a halálsoron lévők közül, és tudom, hogy Pakisztánnak nagyon is kompetens élénk, jó működő igazságszolgáltatási rendszer van. A pakisztáni demokratikus kormány hogy tud valódi különbséget, hogy tud valódi változtatást garantálni a súlyos probléma megoldására? Köszönöm szépen, miniszter úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Önnel kezdeném, uram. Beszélt Afganisztánról és a jelentésekről, amelyet Pakisztán beavatkozásáról hallott. Amikor beavatkozást mond, gondolom negatív értelemben érti. Hát, osszam meg önökkel azt, hogy ez a módban lehet, hogy így látták, de a valóság jelentősen megváltozott mára. Ma ne kérdezze meg. Kérdezze meg az afgán külügyminisztert, kérdezze meg Afganisztán elnökét, az afgán parlament tagjait. És meg vagyok arról győződve, hogy ma másként fogják beállítani a szerepünket. Ma úgy gondolják, hogy Pakisztán és Afganisztán másfajta kapcsolatot ápol, bizalmon alapul, és ez ez egy nagyon pozitív fejlemény, amely az elmúlt két évben alakult ki. Igen, hosszú a közös határ, több mint 2600 kilométer. Nagyon nehéz terület, nagyon nehéz határ, de a múltban az ország létrejötte óta soha nem vonultatunk fel ennyi csapatot a határ ellenőrzés érdekében. 115 ezer katona, határ őr katona. Most és most több mint ezer ö, olyan pontot hoztunk létre, amely segítségével jobban tudjuk a határ ellenőrzést ö, garantálni. Az ISAF, a pakisztáni fegyveres erők és az afgán erők közösen koordinálva látják el a határellenőrzést. Létrehoztunk három határellenőrző központot, mind a három csapattagéból állna a jobb határ ellenőrzés érdekében. Ma arról beszélünk, hogy új technológiákat vezetünk be, a biometrikus rendszer, stb., hogy javítsuk a határ ellenőrzést Afganisztánban. Szeretném elmondani, hogy a választások voltak. Elnök választások Afganisztánban. Először fordult elő, kár, hogy a Kerszáj elnök úr és sok kollégája és a vesztes jelölt, Abdullah Abdullah volt külügyminiszter, nyilvánosan elismerték, hogy Pakisztánnak nem volt protezséje Pakisztán nem avatkozott be a választásokba. Mindenki elmondta, hogy Afganisztán népének kell dönteni arról, hogy ki őket. Mi azt akarjuk, hogy Kabulban baráti kormány alakuljon ki. Hiszen a tárgyalásokat folytatni nagyon jó lenne, jó öm, kapcsolatokat állapítani. Minőségi változás van. Korábban Pakisztánt úgy ismerték, mint azt mondták, hogy egy etnikai csoport a korlátozott a pastó csoportra, ami kapcsolatunk. A legtöbb tálib, tálib a pastó csoportból származik. Mi a tácsikokkal, a hazarászokkal, más etnikai csoportokkal is felvettük a kapcsolatot, amelyek tovább, amelyek korábban is részei voltak az Északi Szövetségnek. Minőségi változás következőbb is ezt elismerték az afgánok. Azok az emberek, akik korábban ezt szemünkre vetették, ezt most elismerik, hogy nem ez a helyzet. Elismerik, hogy hogy változtak a dolgok, a demokratikus kormány hatalmi vagy hivatalba lépés óta a drogokkal kapcsolatban. Ma Pakisztán van nincs mák termesztés, nulla. Ez egy sikertörténet. Gyökeres, kvázi gyökerestől kiirtottuk a mágtermelést de súlyos probléma a drog kérdés Afganisztánban, a kábítószer kérdés. Én a Párizsi találkozón ö, felvetettem, és azt mondták nekem, ez nem a NATO mandátum része a kábítószer ügy. Én azt kértem, hogy akkor esetleg bővítsék ki a mandátumot, építsék be a mandátumokba, mert a drog pénzeket a lázadók, a militáns lázadók használják fel. Az ópium, a, a kábítószer jövedelem az egyik finanszírozó eszközük. Ezzel foglalkozni kell hatékonyan, hatásosan és regionálisan. Ön mondta, ön azt mondta, hogy mi a helyzet a, a regionális megoldások. Igen, Pakisztán ma felismerte, és kiáll mellett, amellett, hogy legyen regionális megoldás. Ma három oldalú folyamatok vannak, a regionális együttműködést elősegítjük Iránnal, Iránnak is van afgán határa, és van pakisztáni határa. Irán nem lehet figyelmen kívül hagyni, ami a stabilitást és békét illeti Afganisztánban. Három oldalú folyamatról van szó. Irán, Pakisztán és Afganisztán. Ott a Tajikisztán egy nagyon fontos szomszéd, afgán szomszéd. Ma három oldalú folyamat van Tajikisztán, Pakisztán és Afganisztán között. Ma három oldalú tárgyalások folynak az USA-val, Afganisztánnal, Pakisztánnal. Most a regionális együttműködést Afganisztán, Tajikisztán, Pakisztán és Oroszország között is van. Oroszországnak is van hatása a közép-ázsiai köztársaságokra a regionális hat, globális, regionális hatalom, és velük is együttműködünk. Mi a regionális megközelítést követjük. Egyetértünk az, amit ön mond, ez a hosszatávú megoldás, a regionális megoldás. Nos, amit hölgyem ön említett Afganisztán kapcsán, ön azt mondta, a, tá- a talibán, tálibokkal játszottunk, tehát hogyha egy tálib képviselőt ültettünk volna az ENSZ közgyűlésén az afgán hely, az afgán székbe. Ez nagy mértékben megváltozott ma rájöttek arra Pakisztánban, hogy nem akarjuk, hogy talibanizálódjon Pakisztán. Ha ezt nem akarjuk Pakisztánban, az első dolog, amit meg kell tennünk, az az, hogy ezt elkerüljük Afganisztánban. A tálibok tényerését, a tálibok és a gondolkodásmódjuk Afganisztánban teret nyer, ami leszünk a következők. Ma olyan emberek vannak hivatalban, akik ellenzik ezt a megközelítést, ezt a gondolkodásmódot, ezeket az értékeket, amiket elfogadnak. Tehát ma hivatalban olyan emberek vannak Pakisztánban, akik, akikkel együtt lehet működni, akik megértik, amit ön mond, megértik az ön aggájait, és megértik, és partnerséget építenek. Ma Pakisztánban olyan kormány van hivatalban, amely az Európai Uniós értékeket elismeri és barátja, partnere lehet az EU-nak, és ez egy fontos fejlemény. Említették, ön említette azt hiszem, hogy ki van valóban hatalmon, ki a, a, a katonaság, a, az ISI. Igen, voltak katonai kormányaink, volt katonai beavatkozás az elmúlt hat évtizedben a történetünk során, és mi, mint demokraták, és ez a párt, amelyet én képviselek, egy olyan párt vagyunk, amely ellenezte a katonai hatalmat Pakisztánban. Legyen Zea, vagy a Jobb, vagy Musaraf. Sajnálatos módon, amikor hivatalban voltak, nem hallgattak meg minket. Brüsszelre nem figyeltek. Washingtonra se figyeltek. Ez volt az az idő, mi mondtuk, hogy támogat, tehát támogassuk a demokratikus vezetést, demokratikus intézményeket, a számüzetésben lépőket, adjanak támogatást, segítséget, adják meg a hangot, amire, hangot, amire szükségünk van, hogy felépíthessünk egy demokratikus kultúrát Pakisztánban. Szerencsére ez most bekövetkezett. És önök fontos szerepet játszottak az európaiak, fontos szerepet játszottak. Önök fontos szerepet játszanak, és ezért hálások vagyunk. Elküldték a monitorokat, a megfigyelőket, mi féltünk, nem is tudtuk, hogy egyenlő felekként vehetünk részt a választáskon az önök segítségével. Megkaptuk ezt a lehetőséget, és ezért ülhetek itt. Az önök segítsége nélkül nem ülnék ebben a székben. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megtették. Most pedig adnak ránk. Biztosíthatom, hogy az idő múlásával, ahogy a demokrácia gyökeret ver, a politikai vezetőség az Pakisztán alkotmány világos, a hadseregnek van szerepe, és azt a szerepet kell játszaniuk. Az alkotmányon belüli szerepüket kell játszaniuk, de a kormányzás továbbra is a megválasztott nép képviselők kezében marad. Minden öt évben lesznek ugye szabad választások, ez a parlamenti ciklus nálunk, az öt év. Itt ismét partnerek vagyunk, legyünk partnerek, és erősítsük magunkat, hangokat, hangunkat hall, hallassuk. Garantáljuk azt, hogy az intézmények jól működjenek. Nos, mindehez elmondom, szeretném önöket arról biztosítani, hogy ma hogy igazságosak legyünk, egy olyan személy van hatalmon, aki látta a demokráciába vezető átmeneti utat. A katonai vezetést főparancsnoka egy olyan személy, aki elősegítette ezt a folyamatot, az átmenetet, és meghúzza a határt a politikai, ö, a megválasztott kormány és a hadsereg között. Nyilvánvalóan időbe telik ez az átalakulás egy olyan kultúra felépítése, amely évtizedek óta nem volt használatban. Ezt újjá kell építeni, és a világ finanszírozta, támogatta őket. Időbe telik, minden nehezen történik. De ezt az átmenetet meghoztuk, és idővel gyökeret ver, megerősödik ez a kultúra kitartónak kell lennünk, állhatatosnak, és önöknek türelmesnek, de megtesszük. Megtesszük majd. Miután ezt elmondtam, hogy beszéljek a nők szerepéről. Nagyon sok képzett hölgyül a parlamentünkben. Az egyikük itt van, És amikor felkészülünk az ülésekre, a brüsszeli találkozókra, akkor én azt mondtam, hogy hát önnek kellene az egyik prezentációt megtartani azért, hogy lássák az itteni képviselők, hogy nekünk is vannak ilyen női képviselőink, akik nagyon meggyőző szerepet játszanak eh, Pakisztánban. Ott vagy például a jogászok mozdalma. Nézzük meg, hogy milyen kiemelkedő szerepet játszottak a nő jogászok ebben a mozgalomban. Azután a civil szervezetek, a legtöbb emberjogi eh, szervezet élén is eh, nők állnak vagy ha megnézzük eh, a köztisztviselőket, eh, nagy, ők nagyon fontos szerepet játszanak, eh, bírók, építészek, mérnökök, diplomaták. Nagyon sok pakisztáni nő képviseli Pakisztánt európai fővárosokban. Büszkék vagyunk rájuk, kiváló munkát végeznek. Vagy nézzük meg azt, hogy Benazir Butó milyen fontos vezető szerepet játszott a diktatúra idején, amikor senki nem volt hajlandó neki időt adni, vagy nem figyeltek oda rá, nem hallgatták meg, zárt ajtók előtt találta magát, de kitartó maradt, küzdött, és az életét áldozta végül is, a legnagyobbat, amit fel lehet áldozni. De higgyék el nekem, az emberek eh, láttak ilyen példákat, eh, és olyan példák is vannak, amiről ön beszélt, de ez a kisebbség, a többség nem így érez. Még az iszlám kultúra sem engedi meg ezeket a szélsőségeket. Vannak szokások, de a maga a vallás ezt nem engedi meg, Isten ezt nem engedi meg, és az alkotmány sem. Úgyhogy eh, ezen is dolgozunk. A következő kérdés a nukleáris kérdés. Igen, atomhatalom vagyunk, de ez csak defenzív jellegű. Nincsenek támadó szándékaink, csak egy védelmi mechanizmus működik, hogyha esetleg reagálni kell valamire a régióban és ismerve azt, hogy mik, eh, milyen mértető atomfegyverek vannak a régióban, ezt meg kellett tennünk, hogy helyreálljon az egyensúly. De a szomszédainkkal kapcsolatban tudjuk azt, hogy együtt kell kidolgoznunk a eh, nukleáris politikát és mind a két fél tiszteletbe tartja ezeket a megállapodásokat. Ezt lássuk tisztán, mind a két fél felismerte ugyanis, hogy mennyire érzékeny és kényes kérdésről van szó, és hogy mennyire biztonságosan kell elhelyezni ezeket a fegyvereket. Obama elnök Washingtonban tartott egy csúcs találkozót, amelyen Pakisztán is részt vett, és ott megegyezés született arról, hogy a Pakisztánban tárolt fegyverek, amelyek a nemzeti parancsnokság vagy el, el, alatt vannak, a le ugyanolyan biztonságosak, mint bármelyik más atom nagyhatalom által tárolt fegyverek tehát nem vagyunk feledékenyek, bár néha ezt gondolják. mondjam, az ön felvetéseire is szeretnék válaszolni még említette az emberi jogokat. Persze, ezen a területen mindig lehet javítani a helyzeten. Most egy olyan kormány van hatalmon, amely nagyon érzékenyen kezeli az emberi jogok kérdését, a nők, a kisebbségek jogait nagyon fontosnak tartja, hogy említette a gyermekmunkát és a halálbüntetést is. Igen, folyik egy vita erről, az egész országban, hogy legyen-e halálbüntetés, vagy sem. Sok ország van, ahol még létezik halálbüntetés, Egyesült Államok több szövetségi államában is, és vannak, akik nagyon határozottan, intellektuális mm, okok miatt is ellenzik ezt a vitát majd le kell zárni. De hát vannak jogászaink, és ugye nem a 7500 halára ítéltet, akik miatt ön aggódik. Nos, nekik megvan a jó képviseletük, és nagyon kitűnő jogászok, ügyvédek képviselik őket és a jogaikat. Az emberi jogokkal kapcsolatban több intézkedést is tettünk, hogy jobban szerepeljünk az emberi jogi kérdésekkel foglalkozó statisztikákban. Említette a menekültek kérdések, kérdését is. Itt Pakisztán nagyon jó eredményeket ért el, és ezt már sokan elismerik a világban. Még ma is körülbelül 3 millió menekült él Pakisztánban, tulajdonképpen afgán menekültek, és a világ gyakran megfeledkezik róluk, de mi gondoskodunk róluk, mi segítjük őket. Ma is eh, több mint 150 ezer afgán eh, diák, eh, fiúk és lányok vehetnek részt, használhatják a mi oktatási intézményeinket a menekült táborokban élnek, és ott nagyon sok család a pakisztáni főiskolára küldheti tanulni a gyermekeit. Ehhez biztosítjuk a szükséges pénzügyi forrásokat. Még egy dologra szeretnék reagálni. A terrorizmus, a bombéi merénylet. Ma tulajdonképpen én, én hagyd mondjam el, hogy Delhi-ben voltam, amikor ez a tragikus esemény Mumbai-ban bekövetkezett. És mit, miért voltam ott? Azért, hogy hidakat építsek, hogy erősegítsem a kölcsönös megértést, hogy arra kérjem a partnereinket, hogy lépjenek előre. Akkor történt ez a terrorista merénylet. Az erre adott reakciót nézve azt kell, hogy mondjam, ugye az indiaiak eh, ahogy azonnal reagáltak, eh, az az én véleményem szerint eh, nem helyezett elég hangsúlyt az együttműködésre. Ugyanis a terrorizmus már nem ország specifikus dolog, itt nem Indiát sújtotta ez a terrorista merénylet, hanem a régi sok más országát is, köztük minket is. Több terrorista merénylet volt Pakisztánban az elmúlt nem tudom hány évben, mint amiről India csak álmodhat. A pakisztáni közvélemény tisztában van azzal, hogy milyen eh, sok negatív hatása van a terrorizmusnak. Társadalmi, politikai, gazdasági hatása, negatív hatása egyaránt. Ezért mi mentálisan mindenképpen az együttműködésre vagyunk ráhangolva, és a szándékunk az, hogy tényleg együttműködjünk közös ellenségről van szó, ezért közös megközelítés alapján kell kezelnünk ezt a kérdést. Aztán itt van Kasmír. Elmondtam már, hogy ez egy olyan kérdés, és ezt önök is így mondták, hogy el kell ismerni, hogy itt ez egy nemzetközi dimenzióval rendelkező vitás kérdés. Vannak nemzetközi kötelezettségvállalások, léteznek ENSZ, BT határozatok. Itt elére kell lépni, mi hajlandók vagyunk leülni, tárgyalni, és békés úton, baráti úton megoldani ezt a problémát tárgyalások révén. Köszönöm szépen, miniszter úr! Nagyon jó alkalom volt ez arra, hogy nagyon sok közös érdeklődésre számot kérdést áttekintsünk. Azt hiszem, mind a két fél elégedett, én magam mindenképpen az vagyok a saját általam képviselt bizottság nevében, és gondolom a kollégáim is elégedettek, Szeretném megköszönni önnek, eh, miniszter úr és a delegációjának a látogatást. Sok sikert kívánok önnek. Még hosszú út vár önre, de remélem eh, sikeresen fog járni ezen az úton. Minden jót! Mielőtt még elhagyjuk a termet, ha tájékoztassam a kollégákat arról, hogy október 18-án Strasbourgban este 7 és 9 óra között fogunk szavazni a Szaharov díjról. Azután október 19-én délután 5 és 6 óra között találkozunk van Kimun ENSZ főtitkárral. Fontos, hogy ezt tudják.